Ladies and gentlemen, good afternoon. We are going to start the meeting. Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! Kezdjük az ülést. Kezdjük a napi rend elfogadásával. Nem látok ezzel kapcsolatban megjegyzést, úgyhogy elfogadhatjuk. A napi rendel kapcsolatban két dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik, hogy a holnap kedden lesz egy igen időszerű vita, mégpedig az egyiptomi helyzetről. Christian Berger úr, a külügyi szolgálat igazgatója részvételével fogjuk ezt a vitát lefolytatni. Még egy dolog, amit szeretnék bejelenteni, hogy egy új napirendi pontunk is lesz, mégpedig eszmecsere a Montenegrói parlament elnökével, Ránko Kriokapicsa. Ez kedden délután négy órakor lesz megtartva ez az eszmecsere. Az elnöknek bejelentései, közleményei nincsenek, úgyhogy tovább léphetünk a következő napi rendi pontra. Az október 18-i, október 25-i, november 15-i Valaki közbeszólt. Szeretne visszatérni a napi rend kérdésére? Igen. Igen, egy kérdésem van. A holnapi szavazás sorrendjével kapcsolatban. Kezdhetnénk-e Vajderes úr jelentésével, azért, mert a mi árnyék előadó, csak a szavazás elején tud jelen lenni, utána el kell, hogy menjen, és nagyon nagyra értékelnénk, hogyha a jelentések sorrendjét felcserélhetnénk, és a Vajder jelentés lenne az első. Elfogadható ez? Kérdezem Preda urat, hogy ön, önnek megfelel? Rócsek úr, önnek is? Ott van Rócsek úr. Igen. Rócsek úrnak is megfelel. Jó, akkor a kollégák beleegyezésével így módon megváltoztatjuk a holnapi szavazás sorrendjét. Akkor térjünk vissza a korábbi üléseink jegyzőkönyvének elfogadására. Ismétlem, tehát október 18 Először október 25-e, november 15-e és november 26-27-e. Hogyha nincs kifogás ezekkel kapcsolatban, és nem látok, akkor ezen ülések jegyzőkönyvét elfogadnak tekintem. Következik a négyes napi rendi pont. Ez a Horvátországról szóló 2012-es átfogó ellenőrző jelentés. Mielőtt az állásfoglalási indítvány tervezet második megvitatására rátérünk, szeretném szívesen üdvözölni a horvát parlament képviselőit, akik tanulmányutat tesznek jelen pillanatban az Európai Parlamentben. Kedves barátaink, szakbizottságunknak rendkívüli megtiszteltetés, hogy önök itt vannak. Üdvözlöm Önöket! Akkor folytassuk tehát a konkrét napirendi ponttal, a Horvátországról szóló jelentés megvitatásával. Ez az utolsó jelentés, amit Horvátországról ez a szakbizottság készít. 28. tagállamává válik az Európai Uniónak július 1-én Horvátország. Eddig kb. 24 tagállam és Horvátország ratifikálta a csatlakozási szerződést. Szeretném megragadni ezt a lehetőséget, hogy felhívjam azokat a tagállamokat, amelyek ezt még nem tették meg, konkrétan Németország, Dánia és Szlovénia, hogy fejezzék be a ratifikációs folyamatot. Mégpedig időszerűen, időben, hogy Horvátország az egyhangulag elfogadott időkereten belül csatlakozhasson az EU-hoz. Üdvözlöm e tekintetben Horvátország kormányának és Szlovénia kormányának az erőfeszítéseit, amelyek szeretnének a Jubljanszka banka kérdésben megoldást találni. Most az előadónak, Rócsek úrnak adom meg a szót, hogy röviden mutassa be a módosítókat. Ha jöttem, 62-t nyújtottak be, és van öt kompromisszum is. Rócsek úr, öni a szó. Köszönöm elnök úrra, hogy említette, másodszor foglalkozunk ezzel a szöveggel, 62 módosító indítvány érkezett, a legtöbbjük nagyon konstruktív. Jelentésünk konklúziója következő. A jelentés előkészítő munkálatai azt mutatják, hogy az Európai Parlament egységes konszenzust sikerült találni az összes politikai frakció között. A fő üzenet, az álláspont az, hogy Horvátország csatlakozhat 2013. júliusában. A mai napig Horvátország szinte az összes feladatát teljesítette, amelyet az Európai Bizottság 2012. októberében tűzött ki. Az utolsó ilyen feladat, amit még el kell végezni, ez a Neumi folyosó határátkelő állomásainak a megépítése, ami áprilisban fog várhatóak befejeződni. A kompromisszumos módosítók a kihívásokra összpontosítanak, a jogállamiság és az igazságszolgáltatás megerősítése, illetve a magas szintű korrupció elleni küzdelem ezek a területek. A ház és a bizottság úgy gondolja, hogy a jogállamiság prioritás kell, hogy maradjon a horvát hatóságok számára, nem csak július 1-ig, hanem a csatlakozás után is. De ez egy belügyi folyamat kell, hogy legyen, amit a parlament felügyelő tekintete alatt végeznek. Ezért is vannak itt a horvát parlamenti képviselők, tehát az ő felügyeletükkel, illetve a civil társadalom odafigyelésével kell ezt a folyamatot befejezni, folytatni. A stabilizáció és a régióban folytatódó bővítés szempontjából nagyon pozitív jel lesz Horvátország csatlakozása, és azt is hangsúlyozzuk, hogy a kétoldalú viták azok az egyes országok csatlakozásának nem állhatnak az útjába. A Ljubljanszka banka kérdésre kitérvén. Február 6-án találkoztak a külügyminiszterek, és bejelentették azt, hogy egy előzetes megállapodásra jutottak. Az információs miniszter és a két ország miniszter elnökei is találkoztak, és mindannyian azt reméljük, hogy mindkét fél tisztában van azzal, hogy mennyire jelentős ez a helyzet és hogy mennyire szükséges, hogy megoldást találjanak. Márciusig. A miniszterelnökök megoldási javaslatát remélhetőleg a későbbiekben a parlamentek és a kormányok is elfogadják majd. Végül szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, mert nagyon konstruktívan álltak hozzá a munkához, sikerült konszenzusra jutnunk, és nagy érdeklődéssel várom, hogy milyen hozzáfűzni valójuk van. Köszönöm a jelentéstevő úrnak, mondja az elnök, most az árnyék jelentéstevőké lesz a szó. Bent Posselt az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, és először szeretnék eh, bocsánatot kérni a hangom miatt, a Rócsak óra a jelentéstevővel tartott, vagy folytatott együttműködés rendkívül jó volt. Sikerült a legfontosabb témákban, a fő elvekben konszenzusra jutni, és ahogy elnök úr ön is mondta, ez Horvátországról az utolsó jelentés, amelyel foglalkozunk. De egy apró kiigazítással azért élnék. Kicsit A jelenlegi helyzet a, az Európai Bizottság nyomokövető jelentését reagálja le, de hát a parlament legális vagy jogi szempontból már december 1-én 2011-ben hagyta Horvátország csatlakozását. Tehát az Európai Parlament akkor jogi szempontból kötelező erejű elköteleződést tett Horvátország felé. Úgyhogy most már igazából csak a ratifikáció van hátra. Ráadásul az Európai Parlamentben az összes állam és kormányfő aláírta a csatlakozási szerződést. Vannak olyan emberek, akik ismételten megpróbálják megtámadni Rócsek úr kiváló jelentését azzal, hogy úgy tesznek, minthogyha ez a folyamat előről kezdődhet, De nem, a folyamat már lezárult. És ez a tíz pont, amit az Európai Bizottság a nyomonkövetési jelentésében megfogalmazott, már nem akadályozza ezt a folyamatot. Úgyhogy kérem, ne tegyenek úgy, mint hogyha még bármilyen kérdésre vissza kéne térni. Legyünk nagyon világosak. A három ország, Szlovénia, Dánia és az én saját országom, amelyek még nem ratifikálták a csatlakozási szerződést, rendkívül elszomorítónak tartom ezt. hiszen például az én országom rendkívül támogatta a Horvátország csatlakozását akkor, amikor megkezdtük a tárgyalásokat, és most az egyik utolsó, amely ratifikálja a csatlakozási szerződést, és ennek még csak érvényes politikai oka sincs. Az emberek lehetséges politikai okok mögé bújnak. Mint hogyha itt kétoldalú ügyről lenne szó. Nem arról van szó és nagyon örülök annak, hogy széleskörű konszenzus alakult ki az összes frakció között, hogy hatékonyan tudjuk támogatni azt, hogy gyorsan, időben csatlakozhasson július 1-én Horvátország. És arra kérjük, ösztönözzük az illető államokat, hogy ratifikálják a szerződést, amennyiben még nem tették meg. És erre vonatkozólag van is egy módosító indítványom, amely azt mondja ki, hogy pro-horvát megfigyelőket szeretnénk látni. Ez tehát, ha megismételhetem, nem egy folyamat kezdete, hanem egy folyamat befejezése. Köszönöm Posselt úr, most pedig Ivo Weiger kap szót. Köszönöm szépen. csatlakozom ahhoz, ami Poszelt úr részéről elhangzott a mai napon. Nem újabb problémákat vetünk fel, és újabb kérdéseket nyitunk Horvátország csatlakozásával vagy tagjelöltségével kapcsolatban. Épp ellenkezőleg. Meggyőződésünk, hogy Horvátország július 1-én csatlakozhat az Európai Unióhoz. És pont ezt a célt szeretnénk elérni. Ezért üdvözlöm a horvát megfigyelőket és a horvát parlamenti képviselőket itt a körünkben. Nagyon fontos, hogy ma a mai ülésünk világos üzenetet küldjön Horvátországnak. A világos üzenetünk az, hogy üdvözöljük és várjuk az Európai Unió teljes jogú tagjaként országukat. Üdvözlöm a tökéletes együttműködést Trócsek úrral a jelentéstevővel, aki lehetővé tette, hogy minden kérdésben egyetértésre jussunk. A prioritások némileg különböznek a különböző politikai frakciók között, de úgy gondolom, hogy sikerült konszenzusra jutnunk a legfontosabb kérdésekben. Mégpedig úgy, hogy ebből Horvátországnak előnye származik. A liberálisok frakciója nevében szeretném hangsúlyozni, hogy a mi frakciónk mindig szerette volna, hogyha az Európai Unió bővülése folytatódik. Másodszorban mindig is szerettük volna, hogyha Horvátország csatlakozik az Európai Unióhoz. Szeretném figyelmüket felhívni két módosító indítványra, amelyeket mi nyújtottunk be. Az első a kisebbségek tiszteletben tartására az összes kisebbség etnikai, nemzeti, valamint más típusú, például az LMBT közösség, mint kisebbség védelmére is vonatkozik. Ez tehát az, által, az egyik az általam benyújtott módosító, amelyben azt hangsúlyozom, hogy mennyire nehezen elfogadható az a szóhasználat, amelyet a katolikus egyház képviselői alkalmaznak Horvátországban. Oly módon fejezik ki magukat, amely nem, feje, nem felel meg azon értékeknek, amelyeket az Európai Unióban mi támogatunk. És még egy dolog, amivel foglalkoztunk a módosítókban, ez kapcsolódik ahhoz a lehetőséghez, hogy szervezett módon visszatérjenek azok a személyek, otthonukba, akiknek el kellett a háború miatt azt hagyni. Tehát azokról az emberekről van szó, akik szerettek volna, illetve elmenekültek saját őszántukból az országból. Gondolok konkrétan a szerbekre, és most szeretnénk, hogyha lehetőség lenne ezen személyek számára, hogy visszatérjenek, és az ő szervezet hazatérítésüket megoldanák. Végül egy szó a Ljubljanszka bankáról. Nem saját ö, személyes véleményemet fejtem ki, de szeretném elmondani, hogy ez nem maradhat probléma, nem maradhat olyan probléma, amely Horvátország csatlakozását késlelteti. Az összes európai parlamenti politikai frakció egyetért abban, hogy ez egy prioritást élvező kérdés kell, hogy legyen, a ratifikáció a legfontosabb, az első számú prioritás, függetlenül attól, hogy mennyire komplex országainkban a politikai helyzet. Senki nem tudja még, hogy mikor fog sor kerülni a választásokra, ki fog hatalmon maradni, ki nem. Szlovénia minden esetre kifejezte, hogy támogatja Horvátország csatlakozását. És elnök úr, ha megengedi még egy utolsó szó. Nem szükséges, mi részünkről úgy gondoljuk, felszólítani azokat az országokat, amelyek még nem ratifikálták Horvátország csatlakozási szerződését, hogy ezt tegyék meg. A tagállamok saját rendjük szerint veszik ezt a feladatot a saját tempójukban kell, hogy tudják elvégezni, természetesen a megadott időkereteken belül ezt a feladatot. Köszönöm, most Franciska Brandner kap szót, mondja az elnök. Köszönöm szépen, és szeretettel üdvözöljük mi is a kollégákat, akik itt vannak vendégségben. És Rócsek úrnak, a jelentéstevőnek, illetve az árnyék jelentéstevőknek is meg szeretném köszönni a kitűnő együttműködést, melyet az elmúlt hetekben folytattunk, és ennek köszönhetően egy jó, kiegyensúlyozott anyagot tudtunk elfogadni, és azt hiszem, hogy ez egy jó iránymutatást ad a horvát kormánynak és az Európai Uniónak is. Az én frakcióm annak érdekében, hogy az állásfoglalást egy picit árnyaltabbá tegyük, egy-két módosítót nyújtott be, ezek pedig megjelennek a kompromisszumos módosító indítványokban. Mint mondottam, a horvát kormánynak még erőfeszítéseket kell tennie a korrupció elleni harc, a jobb jogállamiság, az adminisztratív kapacitás megerősítése területén. Nem akarok erről részletesen beszélni, hiszen erről sokat beszéltünk már. De mindezt elhang, elmondva bízom benne, hogy Horvátország teljes jogú tagként csatlakozik idén nyáron. Előre örülünk ennek. Ugyanakkor biztosítani kell, hogy a ratifikációs folyamatot ne e, térítsék el bilaterális okokból, és a parlamentnek teljesen világos üzenetet kell kiadni e tekintetben, mi szerint, hogy Van még mit tenni a csatlakozás előtt, de a bilaterális kapcsolatok nem szabad, hogy a csatlakozás útjába álljanak. És azt hiszem, hogy minden tagállam jó példával kell, hogy előjárjon, és amit a kollega mondott, én is remélem, hogy minél gyorsabban gyors ratifikációt érnek el. Egyébként gyógyulást kívánok önnek, mert igazán úgy tűnik, hogy elcsípte, elkapta az influenza. Még két módosítóra szeretném felhívni a figyelmüket, amely azt gondolom, hogy megfelelő tanulságokat vannak le horvát csatlakozási tárgyalásokból, folyamatból. Egyrészt az 56-os módosító második része, amely a bilaterális kérdésekről szól, a bilaterális kérdéseket veti föl, és mi itt egy arbitrációs, facilitációs mechanizmus, tehát még egyszer egy arbitrációs, facilitációs mechanizmusra teszünk javaslatot, tehát egy olyan bíróságon kívüli békítő eljárásra, amely segíthet a bilaterális kapcsolatok megoldásában, és ezzel azt a jelzést is kiküldjük, hogy nem szeretnénk, hogy a bilaterális kapcsolatok megakadályozzák a horvát csatlakozást. A másik pedig a 61-es módosító, amely a civil társadalom jelentőségét emeli ki, és úgy gondolom, hogy azt is látni kell és értékelni kell, hogy a horvát parlamentet mennyiben vonták be a csatlakozási folyamatba, és mindebből levonhatjuk a következő csatlakozási fordulókra a tárgyalást. Még egyszer köszönöm a kitűnő együttműködést, és örömmel tekintünk az állásfoglalás elfogadása elében. Köszönöm. Köszönöm, most pedig Monika Makové kap szót. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy szeretettel üdvözlöm Horvátországot, ha nem is most, de az idei év folyamán az Európai Unió tagjai között. És szeretettel teli üdvözletemet küldöm horvát népnek. Másodszorban pedig köszönetemet küldöm a jelentéstevőnek, Azért, mert a legtöbb módosító indítványomat elfogadtam, a korrupció elleni harc, a csalás elleni harc és az igazságszolgáltatás megerősítése tekintetében. Köszönöm Rócsek kollégának, hogy megfontolta, amit felvetettem. Úgy gondolom, hogy a jogállamiság érvényesülését valóban folyamatosan vizsgálnunk kell Horvátországban, ennek prioritása kell, hogy legyen. Ugyanakkor arra is emlékeztetek, hogy egy módosítót nyújtottam be, amely módosítóban arra emlékeztetek, hogy a csalás és a korrupció elleni intézkedéseket továbbra is alkalmazni kell, és amelyben felszólítom az Európai Bizottságot, hogy a horvát hatósággal együttműködve egy csatlakozások, csatlakozás utáni monitorozó mechanizmust is bevezessenek, azért, hogy a szervezet bűnözés eseteire, illetve korrupcióra fel tudják hívni a figyelmet, és ezt dokumentálni tudják. Megítélésem szerint egy ilyen mechanizmus a horvát emberek, a horvát nép érdekét szolgálna. Ugyanakkor ez horvát ország érdekét is szolgálnám, hiszen Horvátország folytatni szeretné ezen reformokat, és ilyen módon hasznos volna, hogyha együttműködhetne az Európai Bizottsággal. Ne tekintsük ezt büntetésnek, távol legyen, hanem sokkal inkább egy eh, kitűnő együttműködési formának. Ezen felül még arról is szólnék, hogy hol nem áll készen az ország. Persze politikai döntést hozunk, amikor beveszünk egy országot, és tudjuk, hogy 20 év alatt sem lehet a reformokat végéhez vinni, de garanciákra van szükségünk, hogy ezeket folytatják. Mondok egy-két kérdést, amelyeket mindenképpen minnyájunk számára fontosak, és amelyeket nyom, nyom, nyomon kell követni, ez az összeférhetetlenség kérdése például. A bizottság összeférhetetlenségi monitorozása még nem működik, Reméljük, hogy hamarosan működni kezd. Ennek a tanácsnak a tagjai csak tíz, tíz napja nevezték ki, és éppen ezért van szüksége erre a mechanizmusra, hogy működhessen. Másrészt, a minisztériumokban a jelenlegi kormány tovább átpolitizálta a minisztériumokat, tehát átpolitizáltabbak a minisztériumok, mint voltak. De mondok még egy példát. az állami cégek felügyelő tanácsában ülő szakértőket közvetett, közvetlen politikai kinevezettekkel helyettesítették. Ez is egy olyan fejlemény, amelyet nyomon kell követni. Vagy még egy példa, a politikai pártok finanszírozása. Az új törvény módosítóit eh, tíz nappal ezelőtt fogadták el, de ez a törvény még nem hatályos. Ezért biztosítani kell, hogy megfelelően hatályba lépjen a törvény, és megfelelően alkalmazásra is kerüljön, hiszen ezt a törvényt a pártok finanszírozása, pártfinanszírozásról szóló törvényt európai mintázatonok tartjuk. Ezen felül pedig az antikorrupciós intézkedések tekintetében sem látunk tisztán tartottak egy antikorrupciós tanácsülést, de csak egyszer. Ezek mind olyan részkérdések, amelyek nem akarom összehasonlítani más országok helyzetével, de úgy gondolom, hogy a horvát hatóságok és a bizottság közösen megoldást kell, hogy találjanak a follow-upra, ezen nyitott vagy még megoldatlan kérdések nyomon követésére és végezetül megoldására. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kérem a kollégákat, hogy lehetőség szerint fogják magukat rövidre, és most pedig Tanya Fajon kap szót. Najprej Hrvaška je naslednja zgodba o uspehu po vstopu Slovenije v Evropsko unijo maja leta 2004. Članstvo naše južne sosede je pomembno za... Ez egy új sikertörténet az Európai Unióhoz való 2004-es csatlakozásunk után. Horvátország csatlakozása nagyon fontos az együttműködés szempontjából, mind gazdasági, mind pedig politikai területen, illetve a személyek közötti kapcsolatok szempontjából is. A, a többi az ajtónkon kopogtató ország számára is egy rendkívül fontos üzenet ez. igen eh, kemény eh, feladatok eh, álltak a kormányok előtt, de ezek teljesítésével megnyílik az a csatlakozás előtt. Remélem, hogy a márciusban elkészítendő bírósági, bizottsági jelentés is hasonlóan pozitív lesz. A Szlovéniában meg, bekövetkezett nem kívánatos fejlemények ismeretesek. A miniszterelnök megvonta a külügyminiszter tárgyalási kompetenciáját, és ez a horvát külügyminiszterrel való tárgyalások közben történt. Utódlási kérdések is felmerültek. Jelen pillanatban még nem tudjuk pontosan, hogy hogyan fog majd megoldódni ez a helyzet politikai szinten Szlovéniában. De a ratifikáció kérdése minden esetre prioritás Szlovénia számára. Remélem és óhajtom is, hogy ez a ratifikáció hamarosan megtörténjen. És remélem, hogy nem Szlovénia lesz az utolsó ország, amelyik ratifikálja a Horvátország csatlakozásáról szóló megállapodást. Rócsek úr kiváló munkát végzett a jelentés elkészítésekor. Én személyesen azért természetesen benyújtottam néhány módosítót, módosítót és szeretnék felhívást intézni Horvátországhoz a más nyugat-balkáni országokkal való együttműködés területén. Azt szeretnénk, hogyha a csatlakozás után Horvátország megosztaná tapasztalatát ezekkel az országokkal, és őket is ráállítaná a csatlakozás útjára. Egy másik kérdés a média és a szólásszabadság szintén kulcsfontosságú kérdés számunkra. Köszönöm szépen, Péter Le úr. gospod eh, eh, Először is Üdvözlöm a horvát parlamentből érkezett kollégáinkat. Örömömre szolgál, hogy itt vannak velünk. A Horvátországgal kapcsolatos legutóbbi vita a bizottságunkban hasonló keretek között zajlott, és a Ljubljanska banka a miniszterelnökünk prioritásává vált. Ez egy nagyon fontos eleme e probléma megoldásának. A magam részéről szeretném hangsúlyozni, hogy a csatlakozás utolsó fázisában vagyunk, és remélem, hogy sikerül megfelelő módon támogatni ezt a folyamatot. És szeretnék magam is hozzájárulni ennek a folyamatnak a pozitív légköréhez, ami a valamennyi ország által való ratifikálást körüllengi. Fajon asszony által hangsúlyozott témákkal kapcsolatban pedig azt mondanám, hogy a szlovén miniszterelnök döntése illetve az, hogy több hitelességet szeretne adni a konfliktus megoldás folyamatának, főleg annak köszönhető, hogy az, az a politikai párt, amelyből a külügyminiszterünk is származik, visszavonta támogatását. Köszönöm Bozsinovics úr. Köszönöm szépen. Először is én is hálámról szeretnék beszélni Rócsek jelentéstevőnek, amely valóban sok képviselő számára inspiráció forrása volt, mármint ez a dokumentum. Arra vonatkozó forrás, hogy módosítsák a dokumentumot. Először is Világosra szeretném tanni, hogy Horvátország nagy figyelemmel követi mindazt, amiről egyrészt a bizottság ország a másrészt majd ez az állásfoglalás beszél. És ez a dokumentum is, és a bizottság országjelentése is konkrét elvárásokat fogalmaz meg. Mi pedig találkoztunk a horvát külügyminiszterrel múlt héten, mi képviselők, és biztosított bennünket, hogy minden simán halad, és hogy minden lépés szorosan egyeztetnek az Európai Bizottsággal. Azt szeretném kihangsúlyozni, hogy a horvát csatlakozás egy új modellt követett, melyben határértékeket vagy benchmarkokat fogalmazott meg az Európai Bizottság, ehhez lehetett igazítani, és a reform ilyen konzisztens volt. Ez az új modell a korábbi csatlakozási tárgyalások, bővítési tárgyalások tapasztalataiból ered. ered. A fő elképzelés ezen új mög- modell mögött az volt, hogy a tagjelölt országot a tagság előtt szigorú feltételek közé szorítsák, azért, hogy a csatlakozás napján valóban készen álljon a csatlakozásból eredő kötelezettségek betartására. Sikeres volt Horvátországban ez a modell, de ez ugyanakkor kizárja a csatlakozás utáni monitoring lehetőségét hogyha valaki a csatlakozás utáni monitorozást kér, akkor ez a modell sikerességét kérdőjelezi meg. Különösen figyelembe véve, hogy az Európai Bizottság a folyamat kezdetétől szorosan nyomon követi a folyamatot, és július 1 így fog tenni. Horvátországban komolyan veszik a korrupció elleni harcot, komolyan neki láttak az igazságszolgáltatás reformjának és az EU normákhoz való egyeztetéshez. Épp úgy, mint a 23. tárgyalási fejezet a 23. tárgyalási fejezet volt a legnehezebb tárgyalási fejezet, hiszen fájó reformokat kellett végrehajtani. Füle biztos pedig azt mondta a 23-as fejezet kapcsán, hogy minden kérdés megoldásra került. Ami pedig a Ljubljanska banka kérdését illeti. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy nincsen B-terv se Horvátország, se az Európai Unió számára. Horvátország, mint Európai Uniós tag, minden szereplő érdekét szolgálja ez a cél. A Ljubljanszka banka egy bilaterális kérdés, és a bilaterális kérdések nem szabad, hogy megakadályozzák a csatlakozás folyamatát. Örömmel látom, hogy nyitottan állnak a párbeszéd irányába, illetve a teljes horvát csatlakozás irányába. Tisztában vagyunk velem, hogy a tárgyalásunk teljes folyamata valamint a mai, az olyan eszmecserék, mint a mai, ezeket a nyugati Balkánon lévő szomszédaink szorosan nyomon követik. Mi több, Szerbia számára a csatlakozás tekintetében modell is vagyunk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az a benyomás alakuljon ki, hogy a tárgyalások konstruktívan zajlottak, és Horvatország a maga részéről mindent megtesz annak érdekében, hogy konstruktívak legyünk, és ezt kívánjuk mindenkinek, aki tag jelöltből taggá válik. Örömmel számolhatok. Hallom azt, elnök úr, hogy mind a legutóbbi AFET vitán, mind a mostani vitában a kollégák a saját tagállamaikat, illetve a többi tagállamot arra kérik, hogy ratifikálják a csatlakozási megállapodást Horvátországgal. Ez szolgálja Horvátország és az Unió érdekeit. Köszönöm. Thank you, please, colleagues. Uh, hát köszönöm, de kérem vegyék figyelembe a felszólalási időt, ugye ott az óra, tekintsenek rá meg a képernyőre is. Most pedig Chrysler Dörfler képviselő kap szót. Köszönöm szépen, én rövidre foghatom magamat, mint ahogy ezt általában röviden fogalmazok. Nagyon örülök, hogy Horvátország az Európai Unió tagjává válik, és nagy várakozással tekintek ennek elébe. Jól ismerem Horvátországot, gyakran járok nyaralni, de sok barátom is van. Emlegetik a korrupciót és a csalást, nos számomra mérvadó, hogy az intézmények megfelelő törvények alapján működjenek, és a hatalmi ágak megosztása működjön. Ugye a Ljubljanska Bank problémáján felül Hypo Alpen Adria bank problémáját sem lehet a szőnyeg alá söpörnéző, egy más tagállammal, jelesül Ausztriával egy bilaterális probléma. Tehát úgy gondolom, hogy a tagállamok már, a jelenlegi tagállamok is komolyan küzdenek a korrupció ellen, és azt remélem, hogy Horvátországból senkit sem vesz példát Horvátországról a politikai kinevezettek tekintetében. De ettől eltekintve annak örülök, hogy Horvátország csatlakozni fog, és folytathatjuk, és elmélyíthetjük ezeket a vitákat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Rados képviselő, tessék. Kolegice i kolege, ja bih ovu priliku iskoristio i naglasio nekoliko osnovnih točaka hrvatskog pristupanja. Naime, Hrvatska je predpristupni proces iskoristila da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 Okay, I will continue in English. Uh, hát akkor folytatom angolul, hölgyeim és uraim. Arra szeretném felhasználni ezt a lehetőséget, hogy egy-két fontos elemét kiemeljem a horvát csatlakozásnak. Horvátország mindent megtesz annak érdekében, hogy a demokratikus normák legmagasabb szintjét is eléri, és úgy gondolom, hogy Horvátország sikeres volt ebben a folyamatban. És Horvátország folytatja is ebbéli erőfeszítéseit az Európai Unióban, és így mind az emberi jogok, mind az igazságszolgáltatás, mind a korrupció elleni harc, vagy a médiumok szabadsága tekintetében az európai normákat követjük de ugyanilyen fontos a fiskális és a monetáris stabilizáció kérdése, valamint az, hogy befektető barát környezetet teremtsünk. Ami pedig ezt a konkrét állásfoglalást illeti, Raúcsek kollégának köszönöm az állásfoglalás tervezetet, különösen a kompromisszumos módosítókat, amelyek nagyszerűek és még tovább javítják ezt az állásfoglalást. Ez nagy sikere Rócsek kollégának, de minden frakciónak, akik egyet tudtak érteni. De azt kell, hogy mondjam, hogy egy-két módosítóval nem értek egyet, ezeket nem támogatom. Például azok az észrevételek, amelyek a katolikus egyházról szólnak. Egyetértek Weigel képviselővel, de nem hiszem, hogy ez az, ebbe az állásfoglalásba tartozik ez a kijelentés. Vannak más módosítók, amelyik szintén nem ide tartozó tartoznak. És egy valamit engedjenek meg nekem egy észrevételt a monitorozásról, a csatlakozás utáni nyomonkövetésről. Ez téves felvetés. Hiszen a horvát tárgyalás, csatlakozási tárgyalás nagyon szigorú nyomonkövetés és monitoring alatt történt. Éppen ezért úgy gondolom, hogy semmi, de semmi de semmi szükség nincsen a monitorozásra. Köszönöm. Thank you very much, Ms. Doris Pack. Köszönjük szépen, Doris Pack. Köszönöm szépen, elnök úr, én is gratulálni szeretnék Krócsek kollégának. Még egyszer azt szeretném hangsúlyozni, és ezt Mokovály asszony is mondta, hogy a bővítés során tapasztalatokat szereztünk, és így Horvátországgal szemben más normákat alkalmaztunk. Horvátországnak sokkal komolyabb feltételeknek kellett megfelelni, mint Romániának vagy Bulgáriának, és ezért érték el azt a célt, amit elértek. Magunkat vádolom, hogy mi a parlament persze látta, de a kormányok nem látták, hogy nem lehet így felvenni Romániát meg Bulgáriát. Most Horvátország megfelel a szigorú feltételeknek. Múlt évben pedig horvát csatlakozás mellett a képviselők nagyon nagy százaléka igennel szavazott. Ráadásul most már van egy monitoring folyamat, amely korábban soha nem létezett, és ez pedig oda vezetett, hogy sokan nem is értették, mit jelent ez. A monitoring folyamat megállapította, hogy a meglevő 40 pontból még 10-et meg kell oldani, és március, esetleg április végére e 10 pontot is véglegesen megoldják. Ilyen módon a monitoring folyamata egy nagyon jó folyamat, de úgy gondolom, hogy egy csatlakozott országot semmiképpen sem szabad másként kezelni, mint egy más tagjel, tagországot. A korrupció mindenhol probléma a Balkánban, de nem állítanám, hogy az Európai Unió mondjuk régi, akár alapító tagjaiban se a korrupció. Nos, amikor a szlovén kollégákat hallottam, akik egyértelműen Horvátország csatlakozása mellett voltak, ragyogott a lelkem, hiszen úgy gondolom, hogy nem engedhetik meg a szlován, szlovén képviselők és Szlovénia magának, hogy egy bilaterális ügyel gáncsot vessen a horvát csatlakozás elébe. Remélem tehát, hogy minden házi feladatot elvégeznek, és ilyen módon a Ljubljanska banka kérdést a volt Jugoszlávia felosztásából eredő követő tárgyalások hatájába kell delegálni, és ezek nem akadályozzák meg majd a csatlakozást. Horvátország egyetlen szomszéd ország útjában nem szabad, hogy akadályt gördítsen a csatlakozás folyamán. Ezt ne felejtse el a horvát kormány, a horvát nép, hogy ne gáncsoskodjanak egy szomszédjukkal, és majd nagyon fogok figyelni, hogy Horvátország korrektül viselkedik-e majd a szomszédokkal. Annó, köszönöm szépen. Thank you, Ms. Pak. Now... Köszönjük, Pak asszony. Rubat kolléga következik. Thank you, Mr. Chair. Uh... Köszönöm, elnök úr. Próbálok röviden fogalmazni, hiszen eh, hosszúra nyúlt ez a vita már eddig is. Először is köszönetet mondanék az előadónak, Rócsak úrnak, ezért a nagyon eh, pozitív eh, viszonyulásért Horvátország irányába, és köszönöm szépen az árnyék előadóknak is. Azt gondolom, hogy ők is az előadó véleményét osztják alapvetően. Nagyon sokszor felmerültek itt a bilaterális kérdések, ezért szeretném kiemelni, hogy amint kollégám Doris Pak is mondta az imént, az előző ciklusban a parlamentünk egyhangulag megszavazott egy nyilatkozatot, ami alapvetően arról szólt, hogy nem fogjuk a, elsősorban a térségünkben a szomszédaink ambícióit elfolytani az Európai Uniós tagság irányában. Negatív tapasztalatunk volt ezen a területen, ezért mi szeretnénk lenni az elsők, akik segítenek szomszédainknak az Európával kapcsolatos ambícióik megvalósításában, hiszen ez Horvátországnak is elsődleges érdeke. Ami pedig a Ljubljanszka bankát illeti, ez is egy ellentmondásos kérdés, és igen hangsúlyosan jelent meg meg vagyunk győződve arról, hogy amikor ez a kérdés a miniszterelnökök elé kerül, akkor meg fogják ők ezt oldani. Delegációs szinten már zajlanak a tárgyalások, és bízunk benne, hogy mind a két ország számára pozitív megoldás születik. Biztos vagyok benne, hogy a végső megoldás mindenkinek megelégedésére lesz és remélhetőleg minél hamarabb meg is születik ez a megoldás. Ami pedig az utólagos monitoringot illeti, a személyes véleményem az, hogy a tárgyalásaink koncepcióját dönteni ez romba. Először is Horvátország Európai Uniós csatlakozását egyhangulag támogatta a teljes parlament és valamennyi politikai párt. Először is, tehát ez egy hosszú folyamat volt. Az intézményeket valóban átalakítottuk, egy egészen új országot hoztunk létre. És semmiképpen nem fogunk visszafordulni, tehát nincs is értelme ezt a folyamatot monitoringolni. Köszönjük, Marinovics! kolléga. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm kedves kollégáimnak, barátaimnak, elsősorban Rócsek úrnak. Horvátország Európai Uniós csatlakozása döntő fontosságú szakaszhoz érkezett, és nagy örömmel fogadjuk Horvátországot az unió tagjainak sorában. Ahogy kollégáim is elmondták, teljes mértékben készen állunk küzdeni a korrupció ellen és a jogállam mellett. Ennek a feladatnak sosem lesz igazán vége. Állandóan ezen kell munkálkodnunk. De, ahogy Tánya is mondta az imént, erre fel vagyunk készülve. Országként, polgárokként készen állunk arra, hogy megoldjuk problémáinkat, a fennálló kérdéseket békés úton rendezzük szomszédainkkal. De szeretnék elmondani valamit, amit itt ma még nem hallottam. És azt gondolom, érdemes ezt kimondani. Ahogy mondtam, a korrupció, a jogállam, illetve az igazságügyi reform területén még sokat teendőnk. de arra törekszünk, hogy teljesítsük a polgároknak tett ígéretünket, hogy a jóléti államot fenntartsuk és még tovább fejlesszük. Azt gondolom, hogy Horvátországnak és az Európai Uniónak is ez a feladata, hiszen az emberek bizalmát el kell nyerni. Köszönöm. Thank you very much before Köszönjük szépen. Mielőtt visszaadnám a szót Rócsek úrnak a rövid záró megjegyzésekhez, Langer urat kérném fel a Bővítési Főigazgatóság a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, azt gondolom, hogy mivel olyan sokszor beszélünk a bíróság szigorú monitorozásáról, megosztom önökkel az ezen a területen elért legfrissebb eredményeinket is. Számos területen együtt dolgozunk Horvátországgal, és ösztönözzük őket arra, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket, és megfeleljenek a kötelezettségvállalásaiknak. Különösen azokról a kérdésekről szeretnék beszélni, amik itt is szóba kerültek. A Spliti hajózási kikötő privatizációja az egyik legnagyobb prioritásunk, és örömmel jelentem, hogy Horvátország egy felülvizsgált tervet nyújtott be ezzel kapcsolatban. Szerdán fogunk erről beszélni. Reményénk szerint a privatizációs szerződést alá lehet írni és véglegesíteni még e hónap végén. A másik prioritás az érdekütközési bizottság helyzetének megoldása volt. Január 25-én össze is ült ez a bizottság, és február 11-én megtartották első találkozójukat is. Ezt a prioritást tehát sikerült rendezni. Ami a Neumi határátlépő pontokat illeti, itt folyik az építkezés pénteken. Hallottunk erről, március 31-én fog ez elkészülni. Tehát a jelentésünk megjelentetésének időpontjában még nem fog ez elkészülni, de arról fogunk tájékoztatni, hogy már csak nem befejezték. Ami pedig a fordítási kérdést illeti, ami szintén prioritásnak minősül, nagymértékben felgyorsult a vívmányok lefordításának üteme. A jelentés megjelentetésének időpontjában még nem lesz százszázalékos a készültség, de ha a jelenlegi ütemben haladunk, akkor a teljes vívmány hamarosan lefordításra kerül. És megragadnám még az alkalmat, hogy tájékoztassam önöket a Horvátország és Bosznia hercsolatról. Pénteken Füle biztos és Putics, illetve Lagumcsa külügyminiszterek részvételével egy ülést tartottak. Ez a Horvátország csatlakozásával kapcsolatos nyitott kérdésekkel foglalkozott. Itt ez nem került említésre, de Horvátországnak a csatlakozás pillanatától alkalmaznia kell a teljes akit, és Bosznia-Hercegovinával igen konstruktív volt ez a találkozó. A két külügyminiszter igyekezett módot találni a helyzet lehető legjobb megoldására, attól a naptól, hogy Horvátország csatlakozik az Európai Unióhoz. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük. Most Rócsek úrnak adom meg a szót, hogy foglalja össze a vitát. Köszönöm, elnök úr. Röviden összefoglalnám ezt a hosszú vitát. Köszönöm a kollégáknak értékes hozzászólásaikat, észrevételeiket, véleményüket, és hadd hangsúlyozzam ismét, hogy senki nem kérdőjelezte meg Horvátország felkészültségét a július 1-én való csatlakozásra és a kompromisszumokkal kapcsolatban is széles körű a konszenzus. A második kompromisszummal kapcsolatban szeretnék még néhány szót szólni, ugyanis nem csak mi az európai képviselők, hanem a horvát kormány és parlament képviselői is jelen vannak. Július 1 -e után is folytatni kell a jogállam mellett és a korrupció elleni küzdelmet és így tovább. Tehát, ha megvizsgáljuk a kompromisszumokat, felszólítjuk a horvát hatóságokat arra, hogy lépjenek fel határozottabban a korrupció, a sikkasztás ellen, és emlékeztetünk arra, hogy a korrupció ellenes intézkedéseket szigorúan alkalmazni kell, felhívjuk a horvát hatóságokat arra, hogy rögzítsék az érdekütközés és a szervezett bűnözés ügyeit, és így tovább. Azt gondolom megtettük, ami tőlünk tellett, hogy mindenkinek a véleményét beírjuk ebbe a dokumentumba. De Makovej asszony javaslatával nem tudok egyetérteni, vagyis azzal, hogy monitorozási mechanizmusnak vessük alá Horvátországot a csatlakozás után. Ahogy ezt később mások is említették, ez a folyamat végét jelenti. Ahogy Bozinovics úr jelezte, ha Horvátországot monitorozási listára helyezzük, az azt jelenti, hogy megkérdőjelezzük az egész csatlakozási folyamatot. És nem csak, hogy hónapok, hanem évek munkáját a bizottság, a parlament és az előadók részéről. Meg vagyok róla győződve, hogy ebben a teremben széleskörű egyetértés uralkodik, abban a tekintetben, hogy Horvátországban helyükön vannak a mechanizmusok. Számos országban, Romániában, a saját hazámban, a Cseh köztársaságban, és nem csak az új, hanem számos régi tagállamban is fennáll ez a helyzet. Igen, koncentrált erőfeszítésre van szükség a csalás és a korrupció ellen. De ahogy mondtam, Horvátország monitorozási listára tétele súlyos hiba lenne, és igen méltánytalan is lenne a teljes csatlakozási folyamat fényében. És röviden utalnék még néhány megjegyzésre. Weigel úr a 28-as módosítóval kapcsolatban szólt hozzá. Értem az álláspontját, de nem gondolom, hogy egy intézményt kellene konkrétan megemlíteni. Ebben az esetben a katolikus egyházról van szó. Felszólítjuk a horvát hatóságokat arra, hogy maradjanak továbbra is éberek a demokratikus jogok felett, és ne engedjék a nemzeti kisebbségek, bevándorlók, leszbikus, biszexuális és transznemű személyek és egyéb csoportok elleni diszkrimináció területén. És ez nem egy konkrét intézményre irányul. Ez egy általános jellegű felszólítás, és úgy gondolom, hogy a horvát hatóságok is tisztában vannak a problémákkal. A hármas szóbeli módosító, ezt helyesnek tartom, ugyanis mi is úgy gondoljuk, hogy a civil társadalmat és a parlamentet erősebben be kell vonni ebbe a folyamatba. Végül pedig a ratifikáció kérdése. örülök, hogy valamennyien egyetértünk, és a szlovén kolléga is úgy gondolja, hogy a ratifikációt a lehető leghamarabb végre kell hajtani. És remélem, hogy a március 11-i miniszterelnöki találkozón sikerül megegyezésre jutni a ratifikációval kapcsolatban, és ez sikeresen lezajlik majd a szlovén parlamentben is. Ugyanis szlovén kollégáink is bizonyára úgy gondolják, hogy mind Horvátország, mind pedig Szlovénia szempontjából nagyon fontos a köztük lévő kiváló kapcsolat. Mindketten úgy gondolják, hogy pozitív példát és szerepmodellként szolgálnak a Szerbiának, Bosznia-Hercegovinának és más balkáni országoknak. Köszönöm szépen! És köszönöm a kollégáknak is a megjegyzéseket. Köszönjük az előadónak és mindazoknak, akik hozzászóltak a vitához. Végül pedig emlékeztetnék mindenkit arra, hogy ezt a jelentést holnap délután fogjuk megszavazni. Most pedig az Izland haladásával kapcsolatos jelentést fogjuk tárgyalni. Amint önök is tudják, 2011 óta folynak a tárgyalások Izland és az Európai Unió között. A tárgyalások eddig zöggenőmentesen és gyorsan zajlottak. Ám az Izlandon április végén tartandó parlamenti választások miatt lelassultak a tárgyalások. Ebben a kontextusban Breda úr megvizsgálta azt a 41 módosítót, amit a tervezethez benyújtottak, és megállapodott az árnyék előadókkal abban, hogy hét kompromisszumot fogadnak el. Most megadom a szót Breda úrnak, hogy körvonalaz ezeket a módosítókat. Öné a szó. Mai așteptăm câteva secunde până Köszönöm, elnök úr. Megvárjuk, amíg egy kicsit lecsendesednek a kedélyek itt a teremben. Örömünkre szolgál, hogy az... Köszönetet szerettem volna mondani. Itt most Izlandról beszélünk, a 2012-es helyzetről. Tavaly december 13-án már megvitattuk ezt a témát ugyanebben a szakbizottságban. És lejárt a módosítások benyújtásának határideje. 41 módosító indítvány érkezett, és ezeknek a nagy része jelentős mértékben javítja a szöveget. És köszönöm azoknak a kollégáknak, akik benyújtották ezeket a módosítókat. És természetesen köszönetet mondok azoknak is, akik együttműködtek velem, és árnyékelőadóként részt vettek az állásfoglalás tervezet elkészítésében. Viszonylagos konszenzusra sikerült jutni Izland tekintetében. Ahogy az elnök úr is mondta, hét kompromisszumos módosítóban sikerült megegyezni. Elfben a többi frakció is elfogadja ezeket a módosítókat. Strasbourgban a legutóbbi tavalyi plenáris ülésen megegyeztünk erről, és röviden kommentálnám is ezeket. Az első kompromisszumos indítvány az első bekezdéshez kapcsolódik. Ennek témája az általános tárgyalási eljárás. A második kompromisszum a nyolcadik bekezdéshez kapcsolódik, ahol az izlandi kormány tárgyalások újranyitására irányító, irányuló döntése szerepel. Aztán a kilencedik bekezdés, amelyben azt írjuk, hogy az izlandi közvéleményben fluktuál a hangulat az Európai Unióhoz való csatlakozással szemben. A Reykjavéki Információs Központot arra kérjük, hogy továbbra is maradjon aktív. Sokszor propaganda központként írják le ezt a központot, ez sajnálatos. A következő kompromisszum a 13. bekezdéssel kapcsolatos, illetve a tőke ellenőrzés eltörlésével kapcsolatban. Tehát ismétlem, ez a 13. pont az állásfoglaláson belül. Az ötödik kompromisszumban a 19. bekezdésről beszélünk, ami a halászathoz kapcsolódik. A hatodik kompromisszum egy vitás ügyhöz kapcsolódik, a hetedik kompromisszum pedig amit a kollégáimmal közösen dolgoztunk ki, ugyanehhez kapcsolódik, illetve Tanok és Atkins kollégák módosítóit foglalja magába, és a sarkvidék kérdéseihez kapcsolódik. Az 1-es, 2-es és 5-ös szóbeli módosítókban szövegmódosítások szerepelnek. A negyedik az ICE Save ítéletről szól, és itt figyelembe veszik az EFTA bíróság által elfogadott döntést. A Reykjaviki kormány pedig Hollandiával és Nagy-Britanniával közösen ezt az ítéletet követi. Ez az eljárás árnyékot vet a csatlakozásra, és az a megoldás, amit, szeret, amit most kitaláltunk, remélem, hogy elégedettségére lesz valamennyi félnek, és hogy sikerül megoldani a halászati kvóták kérdését. Számos tárgyalási forduló keretében sem sikerült megegyezni a szomszédos országoknak. Ebben a négyes módosítóban szerettük volna a bizottság álláspontját tükrözni, hiszen Izland egyoldalú módon egy kvótát határozott meg, amit sajnálatosnak tartunk. Az ezzel kapcsolatos valamennyi félnek erőfeszítést kell tennie a megegyezés érdekében. Ez a megállapodás lehetővé tenni, hogy elkerüljük a túlzott halászatot. Ugyanis a legutóbbi években erre került sor, tehát túlzott halászatot figyelhettünk meg. Március 13-án a plenárison fogjuk ezt a témát megvitatni, és 14-én lesz majd a szavazás. Tehát még egyszer szeretném megköszönni valamennyi kollégának az együttműködést, és szerettem volna még azt is elmondani önöknek, hogy amikor Izland megkezdte a tárgyalásokat, néhány horvát kolléga attól tartott, hogy Izland megelőzi Horvátországot. Volt egy kis vita arról, hogy esetleg Izland előbb csatlakozhat, mint Horvátország. És az én válaszom erre a témára az volt, hogy minden ország a saját érdemei, illetve a saját fejlődési ritmusa ütemében csatlakozhat az Európai Unióhoz. Így ma azt gondolom valamennyien elégedettek lehetünk azzal, hogy Horvátország július 1-én csatlakozni fog, ugyanakkor figyel, figyelembe kell vennünk azt is, hogy Izland csatlakozásának üteme lelassult, főleg az általános választások miatt, amik áprilisban lesznek. És néhány héttel vagy hónappal a választások előtt a kormány úgy döntött, hogy lelassítja a tárgyalás ütemét. Ezzel ugyanis az a szándéka a kormánynak, hogy ez ne, kapcs- ne zavarja meg a választások folyamatát. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Preda. Köszönöm, Preda úr. Szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy 5 óra 30-kor érkezik az ír miniszterelnök helyettes, aki egyben kereskedelmi és külügyminiszter, tehát kérem, hogy röviden szóljanak hozzá. Sáke asszony a szó, aki az ALDE frakció nevében fog felszólni. Köszönöm. A Horvátországról szóló élénk vita miatt, amelyet kollégám képvisel, amelyben kollégám képviselte az ALDE csoportot, sajnos neki el kellett menni, úgyhogy nagyon rövid leszek. Nincs igazi akadály Izland esetében. Az iSave ügyben az alapok visszafizetéséről ígéret született, egyet tud érteni a jelentéssel. Igazából csak ennyit szeretett volna az én rélemen itt közölni önökkel. Elnök, köszönöm. Ez tényleg rövid volt. Rócsek úr, én is rövid leszek. Jelen Fern nevében, aki sajnos nem tud ma itt lenni, én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a jó, kiegyensúlyozott jelentésért, a kiváló együttműködésért és a konstruktív megközelítésért, mert figyelembe vette módosító indítványainkat is. A kezdetben a kompromisszumok közül a kettessel volt problémánk, mert nem gondoltuk, hogy a parlamentnek be kéne vonódnia az izlandi kormány ilyen jellegű tevékenységével szerintem most kiegyensúlyozottabb lett a megfogalmazás. A négyes módosító indítvány, illetve a hatos kompromisszumos módosító maradnak, amelyek problematikusak, mert a, a makréla egyoldalú halászati kvótájára vonatkozó részt nem látjuk konstruktív megjegyzésnek, ezért ellene fogunk szavazni holnap. Ezt leszámítva a szocialisták és demokraták nevében nincs problémánk, és érdeklődéssel várjuk a holnapi szavazást. Köszönöm. Köszönöm. Az ECR nevében Sir Robert kap szót. Elnök úr, köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni Préda úrnak a nagyon kiegyensúlyozott jelentéséért, és azért, hogy nagyon segítőkészen és kiegyensúlyozottan folytatta a vitákat a módosítókról is. A delegációnak részese voltam, akik Izlandra látogattak, és ennek fényében is gratulálok neki. Nem volt nagyon sok ellentmondás a jelentéssel kapcsolatban, de vannak aggályok, amelyeket megfogalmaztak, és ma is újra hangsúlyoztak a kollégák a makrélával és a halászati aspektusokkal kapcsolatban. Ha a kollégámmal, Struan Stevensonnal, a Halászati Bizottság volt elnökével beszélgetek, akkor ő nagyon indulatossá tud válni a makrélá kérdésben. Tehát ez valód, valós aggály, ezt fel kell, hogy ismerje a mi szakbizottságunk is, csak úgy, mint a mezőgazdaság kérdését, ahol maradnak aggályok. Ezeket a fejezeteket alaposan meg kell vitatni, mielőtt meg tud, megoldásra tudunk jutni. A jelentéstevő a pénzügyi viták konklúzióit is az izlandi pénzügyi nehézségre vonatkozólag bevette a dokumentumban. Tegnap este néztem a BBC World Service műsorát, volt egy félórás program arról, hogy Izland milyen jól megoldotta a különböző problémáit, és milyen fényes jövő áll előtte. Hogy ez a jövő az Európai Uniós tagsággal vagy anélkül fog megvalósulni, az még további viták és tárgyalások kérdése, de Lelkesen várjuk a lehetséges csatlakozást. Elnök úr, teljes mértékben támogatni tudjuk a jelentést. Köszönöm. A listámon nincs felszólaló, úgyhogy most Preda úrnak adom meg a szót, hogyha kívánja, hogy zárja le a vitát. Um, colegilor pentru uh, reacții. Uh, am, am notat um, reținerile venite din partea grupului um, uh, Köszönöm szépen szociáldemokrata kollégáink felvetéseit. Lejegyeztem, és meg vagyok róla győződő, hogy sikerül majd megoldást találnunk. Ha pedig nem sikerül kompromisszumot találni, hát akkor a szavazáson döntünk majd. Köszönöm szépen, hogy lezárta a vitát. Én is emlékeztetném önöket arra, hogy szavazás is lesz ezzel jelentéssel kapcsolatban, pedig holnap délután. Most pedig a sajtó és média szabadsága a világban című munkadokumentumról szóló első eszmecsere lesz. Ezt az előadóasszony Máriette Sárke készítette elő. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy ez az AFET jelentés már nagyon régóta készülőben volt, de örülök, hogy már végre a megfogalmazás is megkezdődött. A júniusi plenárison tervezünk szavazni róla, a módosítók benyújtásának határideje pedig április 9-e. A jelentéstevő a munkadokumentumában rámutatott arra, hogy nem szeretné a civil társadalom szervezeteinek a munkáját ismételni, amelyek éves jelentéseket készítenek a sajtó és média szabadságáról. Szeretném azért is elismerésemet kifejezni a jelentéstevő iránt, mert a konzultációs folyamatot nagyon nyitottan fogalmazta meg, és a weboldalán hozzászólásokat gyűjtött, anyagot gyűjtött. A szomszédságunkban és az azon túli országokban is rendkívül fontos a sajtó és az véleménynyilvánítás szabadsága. Nagyon sok a probléma, ezért is ennyire időszerű ez a jelentés. Önnél szó, asszony. Köszönöm szépen! Ez az első eszmecsere, tehát egy ilyen munkadokumentum tervezet alapján, amelyhez nem csak a civil társadalom és egyéb érdekelt felek, hanem bárki, akinek lehetősége vagy ingerenciája volt, hogy hozzászóljon, hozzátehette a gondolatát. Támadások, gyilkosságok, megfélemlítés, erőszak akadályozza a sajtó munkatársainak munkáját. Ezt látjuk nap mint nap a hírekben is. Ugyanakkor az átláthatóság, a hatalmi ága közötti egyensúly, a pluralista vita és az, a, az önkifejezés szabadsága szempontjából rendkívül fontos a sajtó működése. Nem csak fenyegetésnek kell a riporterek ellenállnia, hanem a digitalizáció is nagyon sok új irányt vetett fel, és olyan új módszerekre van szükség, amelyekkel a, a média és a sajtó képviselői az új digitalizált világban is működőképesek tudnak maradni. Nagyon fontos az EU számára, hiszen közös kül- és biztonságpolitikát próbálunk végrehajtani, hogy optimalizáljuk, előmozdítsuk és védjük a sajtó szabadságát a világban. És hogy világosan fogalmazhassak, ez nem azt jelenti, hogy az Európai Unióban a politikáink, a sajtó vagy a média tartalmakkal kapcsolatban bele kell, hogy szóljanak a sajtómunkatársainak a munkáiba. Egyáltalán nem erről van szó, hanem arról, hogy biztosítsuk, hogy a lehető legnyíltabbak és legszabadabb legyenek a platformok, amelyeken ezek a sajtómunkatársak működnek. Tehát, ahogy említettem, nagyon sok oldalról, sok féltől gyűjtöttem össze az adatokat, de úgy döntöttem, hogy konkrét országokat nem fogok megemlíteni. Gyakorlatilag minden országban, még a saját tagállamainkban is vannak ö, olyan kihívások, amelyeken még tovább kell dolgoznunk. Ezért egy ilyen általános megközelítést alkalmaztam, és néhány olyan fontos kérdésre szeretném most felhívni a figyelmet, amelyeket szerintem érdemes hangsúlyoznunk, és amelyekkel kapcsolatban várom a véleményüket a kollégáknak. Egy oldalról látjuk azt, hogy az emberek kezében egyre több erő, hatalom összpontosul a digitalizáció eredményeként egy oldalról, de más oldalról amiatt is, hogy a sajtó és a média az ő ha véleményüket hangoztatja, és ennek hatása van a hatalmat gyakorlókra is. De éppen ezek a hatalmat gyakorlók fenyegetve érzik magukat a sajtótól, különösen akkor, hogyha visszaélnek a hatalommal, igazságtalanságokat követnek el, vagy korruptak. Az újságírók nagyon sok korlátozást kell, hogy elszenvedjenek, főleg a kormányok részéről. Olyan országok is vannak, ahol alapvető jogszabályok akadályozzák a ö, sajtó munkatársainak a dolgát, akár bírságok, akár olyan szabályok, amelyek az információhoz való hozzáférésüket, a szabad mozgásukat, vagy a véleményük kinyilvánítása utáni szabadságukat korlátozzák nagyon sok újságírót meggyilkolnak, vagy bebörtönöznek. De a cenzúra nagyon gyakran oda vezet, hogy az emberek öncenzúrát kezdenek alkalmazni. És ez nem csak a, a, a, az emberi jogok és a szabadság, hanem az üzleti klíma kárára is van. Emellett bizonyos gazdasági fejlemények, mint például a válság és a digitalizáció hatással vannak a média szabadságára. El kell ismernünk azt, hogy vannak öm, közérdekek, és vannak kereskedelmi érdekek, és ezek nem feltétlenül esnek egybe. Különösen az online környezetben nagyon sok felület magánkézben van, bár az emberek gyakran társadalmi felületnek tekintik az internetet, ez nem így van feltétlenül. Az emberi jogvédelmemmel kapcsolatban a e, jogi nyomásgyakorlás, de a különböző például terrorizmus ellenes vagy hasonló törvényekkel való visszaélés is problémát jelent. A kormányzatok a hirdetésekkel, politikai hirdetésekkel, licenszek kiadásával vagy adóztatással tudják befolyásolni a sajtót. A pénzügyi és a politikai függetlenség, illetve a szabályozók függetlensége rendkívül fontos. És végül néhány javaslat azzal kapcsolatban, hogy az EU konkrétan hogyan tudja a sajtószabadság kérdését kezelni. Ambiciózusnak kell lennünk, és jelen pillanatban, bár a sajtószabadság különböző projektekben és politikákban megvalósul vagy felmerül, de nincs koherens jövőkép, és nincsenek mértékek, meg, mércék emögött. Úgyhogy én egy fenntarthatóbb jövőképet szeretnék látni, egy hosszú távú perspektívát. Világosabbnak kell lennünk azzal, hogy milyen ö, feltételekhez kötjük a különböző programok támogatását. Amikor lesznek világos céljaink, akkor tudjuk majd legjobban elérni azt, hogy a szakpolitikáink a meglévő eszközök révén a lehető leghatékonyabban valósulnak meg. Hozzáférhetővé kell lenni ezeknek az alapoknak nem csak a nagy szervezetek, hanem kisebb szervezetek számára is a média fejlődését, változását és a szabad sajtót a gondolatunk, gondolkozásunk fősodorvonalába kell emelni, és azt is el kell érnünk, hogy harmadik országokban a független sajtó az Európai Uniótól épp olyan független maradjon, mint a saját kormányától. Most pedig várom érdeklődésre a vitát. Köszönöm, mondja az elnök, Szári asszony kapszót. Köszönöm szépen a jelentéstevő asszonynak ezt a rendkívül érdekes elemzést. Meggyőződésem, hogy pozitív lett volna, és nagyon jó is az, hogy az interneten kapott információkat is beemelte a dokumentumába, de egy nyilvános meghallgatás is hasznos lett volna, nem tudom, hogy erre van-e idő, vagy lesz-e még esetleg idő. A cím a sajtó és média szabadsága a világban. Jó cím. Fontos ilyen rendkívül jelentős kérdésekkel ambiciózusan foglalkozni. Én úgy vélem, hogy jó lenne megemlíteni azokat az országokat, ahol a sajtó szabadsága meggyengült az elmúlt időszakban drámai módon. És nem csak a civil szervezet kell, hogy elemezze a sajtószabadság ilyen drámai gyengülését. Az európai értékek alapján nekünk is érdemes lenne ezt elemezni. Ha megnézzük a globális tendenciákat, akkor, amikor az állampolgároknak több lehetősége van a saját gondolataik hangoztatására a közösségi oldalakon keresztül, mint valaha, a hagyományos médiumok szabadsága egyre korlátozódik. Ez a két tendencia egymásra párhuzamosan fut, és rendkívül aggasztó. Európán kívül, a szomszédos országokban, Törökországban, Oroszországban, de Európában is zajlik ez a folyamat, például Magyarországon. Nagy-Britanniában botrányok voltak. Az Egyesült Királyság tudott gondoskodni, tehát megfelelően tudott reagálni ezekre az ügyekre, de Franciaországban is látható például az, hogy az terrorizmus ellenes jogszabályokat arra használják fel, hogy korlátozzák a média szabadságát. És úgy gondolom, hogy az, ahogy az a terrorizmus ellenes jogszabályok a sajtószabadságra hatottak, ez egy olyan problematika, amit érdemes lenne alaposabban megvizsgálni. Sáke jelentéstevő asszony úgy gondolja, hogy a szervezet civil társadalom feladata, hogy elemezze a sajtószabadság helyzetét, és számunkra az lenne a jó, hogyha az egyes országokat nem említenénk. De én úgy gondolom, hogy eh, bizonyos konkrét helyzeteket meg kell nevezni. Szólnunk kell akkor, amikor drasztikusan romlott a sajtó helyzete, például Törökországban. Törökországban van a legtöbb bebörtönzött újságíró a világon. És egy, több újságíró van tehát itt bebörtönözve, mint bárhol máshol a világon. Aztán a jelentéstevő asszony nagyon jó javaslatokat tesz, például egy közös európai stratégia hasznos lenne. Aztán a nemzetközi megállapodások és ezeknek a feltételei, amelyek bizonyos értékek, például az emberi jogok, vagy a, sajt, vagy a szólásszabadság szem előtartására való felhívás, hát ezeket tekintetében én inkább azt látom, hogy sokat beszélünk róluk, de nem annyira látjuk az eredményét. Én a Kazasztánnal kapcsolatos jelentéstevő vagyok, és Kazasztán esetében a parlament állásfoglalásokat fogadott el, de közvetlenül azután, hogy ratifikáltuk, vagy hát elfogadtuk a saját állásfoglalásunkat, Eston asszony elutazott Kazaksztánba és egyéb közép-ázsiai országokba. Elnézést, elnök úr, de ez nagyon fontos, úgyhogy szeretném befejezni. És borzasztó nagy csalódás volt az, hogy Eston asszony nem említette meg a sajtószabadság megsértésének eseteit. Kazasztánban a sajtószabadsága nem létező dolog. És mint emberi jogi szempontból is fontos küzdelem, nagyon fontos lenne, hogyha az Európai Unió, ebben az esetben a parlament és a külügyi szolgált egy egységes hangon szólalna fel, és egyformán állnánk hozzá azokhoz a problémákhoz, amelyek a szemmel láthatóak léteznek. Konkrétabb intézkedésekre és javaslatokra van szükség, konkrétabb elgondolásokra szerintem. Az Európai Uniónak sokkal koherensebben kéne fellépni ezen a területen. Köszönöm. Köszönöm, Franka úr kapszott. Köszönöm, elnök úr. Ez a munkadokumentum, ugyanis, ha jól értettem, akkor mindössze erről van szó, szerintem egy alapvető fontosságú eh, témát érint, a szólásszabadságot és a média szabadságát, ami, mint tudjuk, igen fontos bármilyen demokratikus rezsim számára. Azt gondolom, nem kell másra támaszkodnunk, mint az évente elkészített eh, emberi jogi jelentésre gondolnunk, vagy a Szaharov díjra, ami igen gyakran mutatja, hogy a távközlési médiumok nagyon sokszor szenvednek a jogok korlátozásától, és nem csak a demokratikus átalakulás alatt lévő országokban. Ezért meg kell adni ennek a jelentésnek azt a fontosságot, amit megérdemel, és úgy vélem, hogy nem csak a klasszikus médiumok szintjén, hanem az új elektronikus médiumok szintjén is figyelembe kell ezt venni, ahogy ezt az eladó is mondja. Ezek az új elektronikus módszerek összetettségükben olyan problémákat vetnek fel, elnök úr, amelyek, ahogy az arab tavasz során is láthattuk, a totalitárius rezsimek korlátozzák az ezen a területen kifejtett jogokat. A digitális aspektus ebben a jelentésben nem csak az internet felhasználók szempontjából fontos, hanem meg kellene hallgatni a szakma és a szakmai szervezetek véleményét. És ahogy az előttem szóló kolléga is mondta, érdemes lenne elgondolkodni azokon az országokon, ahol rendszeresen megsértik ezeket a szabadságjogokat. Úgy vélem, hogy az emberi jogi jelentésre lehet támaszkodni, de egyes országok esetében meg lehetne említeni eh, ezen országok eh, küzdelmét is a szólásszabadság mellett. és talán megkérhetnénk az előadót is arra, hogy pontosítsa, tegye konkrétabbá az ütemezést és a határidőket, amelyeken belül benyújtaná a jelentését a bizottságnak. Hiszen itt nem csak arról van szó, hogy ennek a rendkívüli fontosságú gyakorlatnak a problematikáját kell leírni, hanem az is igen fontos, hogy az Európai Uniónak milyen reakciót kell kialakítania, és hogyan kell politikai szempontból kezelnie ezt az ügyet. Azt gondolom, hogy előrelátóbbnak kell lennünk a terminológiával kapcsolatban. Az előadó azt mondja, hogy az Európai Unió képezhetné a kormányokat, és így tovább. Értjük, hogy miről van itt szó, de nem lehetünk atyáskodóak, és vigyáznunk kell, hogy a megfelelő szavakat használjuk. Üdvözlöm ezt a munkadokumentumot, és ismét elmondanám, hogy alapvető fontosságú a témája, hiszen a szólásszabadság és a sajtószabadsággal foglalkozik. Az Európai Parlament számára igen kényes időszakról van szó, és az uniónak különösen az emberi jogi programokra, és arra kell koncentrálnia, hogy konkrét program keretében mozgósítson. Úgy, ahogy azt már eddig is tettük. Köszönöm, elnök úr. Thank you very much concerning the... Köszönöm szépen. Ami pedig a menetrendet illeti, gyorsan megemlítem, hogy a tervezet második vitájára március 30-án kerül sor, a módosítók benyújtása április 9 ez ezt már említettem bevezetőmben. A módosítók vitája az AFED-ben május 6-án, és május 7-én az AFED-ben szavazunk. És úgy számolunk, hogy június havában szavazunk a plenárison. Meg szeretném ragadni a lehetőséget, hogy megkérjem a, politik, a frakciókat, hogy jelez, hogy jelöljenek ki e saját kezdeményezésű jelentés számára koordinátorokat. Sáke asszony, csak röviden. Köszönöm szépen, elnök úr, röviden mondom, de Jákonszáli Szalafranka kollégák észrevételeire szeretnék reagálni. Nagyban egyetértünk azon terrorizmus elleni törvények és más törvények, amelyek korlátozzák a sajtószabadságot, valóban helyes, hogyha megemlítésre kerülnek. Egyetértek abban is, hogy érdemes egyes országokat kiemelni, hogyha súlyos problémák jelennek meg. De ebben a konkrét dokumentumban nem szeretnénk az országokat megemlíteni, hiszen ez egy nagyon hosszú lista lenne. De mondjuk az olyan országok, mint Törökország, amely nagyon fontos az Európai Unió számára, és amely a bővítési politikánk része. Az ilyen országok esetében tehát specifikusan igenis fel kell vetnünk ezeket a kérdéseket, hiszen felelünk a sajtóhelyzetéért Törökországban. Vonatkozik egy, ez egyébként a kereskedelmi megállapodások kondicionalitására is. Azután, ami Szalafranko kollega észrevételeit illeti, hasonlóan gondolkodunk bizonyos szempontból, és az bizonyos megfogalmazások irányú érzékenységét megfontolom, de például a jogi kereteken belül a legjobb gyakorlatokról megfogalmazottak az átalakuló országokban, vagy a konfliktus utáni országokban szerintem helyes megfogalmazás, de óvatosnak kell lenni, nehogy a kormányok úgy érezzék, hogy kioktatjuk őket bármiről is, vagy a médiumokról. Meg kell vizsgálni azt is, hogy az emberi jogok helyzetének beszámolójával valamilyen módon össze lehet ezt kapcsolni. Köszönöm szépen a kollégák észrevételét, és mint mondtam, mint elhangzott, március 5-éig örömmel fogadom a módosítóikat, hogyha az első tervezetbe akarják megjeleníteni a módosítóikat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezzel ezt a rendi pontot lezártuk, és Bosznia-Hercegovinára térünk rá. A jelentés tervezet vitája, e, e, els, első vitája ez most, az egyes bővítési országokról kilenc állásfoglalás indítványt készítünk, de Bosznia-Hercegovina lemaradt sajnos, mert alig lépett előre a csatlakozási folyamatban. Nem felelt meg azoknak a benchmarkoknak vagy határértékeknek, amelyek a stabilizációs és társadalmi szerződés hatályba lépésének feltételé voltak, és amelyek hitelesen tagjelölté tehetnék Bosznia-Hercegovinát. Aggájaink több éve ugyanazok. Mégpedig, hogy a ország politikai vezetői nem egy irányba gondolkoznak az ország jövője tekintetében. Most pedig megadom a jelentéstevőnknek, Doris Paknak a szót, hogy vesse fel a jelentésben szereplő legfontosabb észrevételeket. Hát tulajdonképpen már el is mondta elnök úr, amit mondani akartam, úgyhogy le is zárhatjuk a vitát. Nos, mindenki tudja, hogy múlt év tavasszal írtuk a legutolsó jelentést, és vártam, vártam, hogy valami pozitívat be tudok-e venni a jelentésbe annó, és idén is vártam, de se tavaly, se most nem sikerült semmi pozitív hírről beszámolni voltak éppen a tavalyi tavaszi helyzetben toporog az ország továbbra is. Megosztott az ország belül, ez persze a Daytoni örökség, hiszen egy olyan alkotmány van az országnak, amelyet nem az ország maga adott magának, hanem Daytonban alkuttak ki, és ez egy súlyos teher az országra. Sajnos ez így van. Az Emberi Jogok Európai Bírósága négy éve kimondta azt az ítéletét, hogy az ország a diszkriminációt meg kell, hogy tiltsa az alkotmányában. Hiszen a nemzetközi közösség tiltja a diszkriminációt, ő a saját alkotmányokban nem. Ez a Szedi Kincsi eset, amely azt mondja ki, hogy bárki is él Bosznia-Hercegovinában, mindenki rendelkezik passzív választójoggal, tehát akár államfő is lehet. De ez nem működik, hogyha nem vagy bosnyák, vagy horvát, vagy szerb, akkor az adez a többiek kategóriájába tartozol, és sem nem rendelkezel passzív választójoggal. Hát ez egy demokráciában nem működhet. De sajnos így van ez, mert sajnos ez az alkotmány, még egyszer mondom, nem a bosnyákok alkották ezt, hanem a Daytoni megállapodás után gyorsan összedobták, összetákoltak ezt az alkotmányt, hát ez az alkotmány ezt mondja. Ilyen módon a bosznia-hercegovinai emberek olyan problémákat kell, hogy megoldjanak, amelyért nem felelnek. Ezen felül a nagy, másik nagy probléma az, hogy két entitásból áll az ország, a Republika Srpska, ből, amelyben többségben szerbek laknak, a másik a horvát-szerb, bosnyák, horvát-bosnyák föderáció, amelyben főleg bosnyákok laknak is kis százalékban horvátok. A föderációval az a probléma, hogy ez nem tud működni. Mert az 1994-es washingtoni megállapodás szerint áll föl, amely kizárja az igazi politikai cselekvést vannak a területek, aztán van tíz kanton, tíz miniszterelnökkel, számos miniszterrel, és mindennel, ami ide tartozik, e fölött van a szövetségi kormány, és ez fölött van az összállam. Jól el tudják képzelni, hogy már csak ez a struktúra is akadályozza az előrehaladást. Nagyon komoly probléma ez. Azért említem ezt, mert ideig senki se tett kísérletet arra, hogy segítsen az ország állampolgárainak, hogy megváltoztassák ezt a struktúrát. 96 óta működik ez az alkotmány, de a probléma az, hogy mindenki, aki valamilyen pozícióval rendelkezik, bolond lesz feladni ezt a struktúrát. Hiszen nagyon sok politikus munkanélkülévé válna, és így kiüresedne az aparátus. Nagy probléma ez, semmi se az Európai Bizottság nem törődött ezzel, és hiába ismerget, ismételgetem ezt évek óta, csak ellenségeket szerzek magam, magamnak. Na hát az amerikai adminisztráció most vége zászlájára érte ezt a kérdést, meg lehet ezt próbálni kívülről megoldani, de egy olyan országban, amelyben több demokratikus választást tartottak, kívülről semmit nem lehet megoldani. Az embereket arra kell ösztökélni, hogy maguk lássák be, hogy mit kell tenni, éppen ezért az Európai Bizottságot szólítja meg, hogy a területem ragadja meg a kezdeményezést, és ne az amerikaiak térfelére guruljon a labda. A Daytoni megállapodást az amerikaiak hozták össze, hál' Istennek ez a háborút befejezte, de a alkotmányos helyzet nyugtalanító. Bosznia-Hercegovinában a probléma az, hogy az ország egyre inkább etnikailag elkülönül. A horvátok, a szerbek és a bosnyákok között egyre mélyebbek a szakadékok, és a politikusok is használják ezt az ellenszembet, ezt az ellenérzést. Hiszen, hogyha mindig a nemzetiségi kártyát a nacionalista kártyát játszák ki, akkor voltak éppen sütögethetik a saját pecsényéjüket, Tobzódhat a korrupció. Nem nagyon működik maga az adminisztráció, közigazgatás sem. Súlyos a korrupció. Teljesen érthető az, hogyha ilyen sok közigazgatási szint van az országban, akkor bizony ez a korrupcióhoz vezet, ez ellen harcolni kell. Múlt év tavaszán végül másfél év után fölállt egy kormány, azonban ez a nyár folyamán megint kormányválságba került időközben, tehát most létrejött a nem is kormány, hanem miniszter tanács fölállt, de időközben a szövetség, a föderatív kormány krízisbe kerül, tehát egyik kormányválságból a másikba kerülnek az országok, még ha más más szinten zajlanak is ezek. És ne felejtsük el, hogy az ország maga még mindig nem dönthet, még mindig van egy fő képviselő az országban, ez nem az Európai Unió képviselője, ezt is kiküldtük múlt évben, hanem ugye Lady Ashton küldötte van ott Szőrenszen úr, aki ebben az országban az Európai Uniót képviseli, nem csak delegáció vezető, nem más státussal rendelkezik. De a probléma az, hogy ezen felül még van egy fő képviselő is, aki egy nemzetközi közösségnek számol be, az oroszoknak, az amerikaiaknak, mindenkinek, nem csak az EU-nak. Nos, a 90-es évek közepén létezik a főképviselő intézménye. Az ő feladata az, hogy az restruktúrációba segítse az országot, és megakadályozza a szélsőségesek politikába a jutását. Ez a főképviselő még mindig azzal a megbízással rendelkezik, hogy a Daytoni megállapodás érvényesülését felügyelje, és ha kell, törvényeket is kibocsáthat, meg is teszi ezt, ez pedig oda vezet, hogy a politikusok nem is veszik annyira komolyan a dolgukat, és azt mondják, hát a főképviselő hozta ezt a szabályt, nem vagyunk érte felelősek. Hát így nem jöhet létre felelős politika és politizálás egy országban. Szóval a főképviselő még ott van az országban, ugyanis addig tart a mandátuma, amíg az alkotmányos, nyitott alkotmányos kérdések legutolsóbbika is meg nem oldódik. A gazdasági helyzet szörnyű, Alig van befektető az országban, már csak azért is, mert a befektetők számára fontos, hogy a jogállam működjön, valamint a közigazgatás is működjön. Azonban az mondjuk az egyik közösség, az egyik községben az egyik párt vezet, aztán a kantonban a másik párt, a kormányban, a föderációban a megint egy másik párt, ezek egymás ellen húznak, széthúznak, hát így nem lehet megnyerni egy beruházót, egy befektetőt, hogy építsen vagy telepedjen le. De problematikus az oktatás kérdése is, én ugye oktatási szakpolitikus is vagyok. Ahhoz, hogy befektetők, beruházók jöjjenek az országba, jó képzési rendszerre van szükségem. Bosznia-Hercegovinában Továbbra is úgy néz ki az iskola, hogy két intézmény működik egy épületben, a baloldali ajtón bemennek a muzulmánok, a jobboldali a katolikusok, hát ez abszurd. Ez olyan, mint a középkorban. És ezzel nem lehet a megbékélés ügyet szolgálni, mi több, ezzel csak elmélyül az ellenségeskedés. És továbbra is mindenki saját pecsenyét sütögeti, pozíciókért versengenek egymással az emberek. Nos, a stabilizációs és társulási folyamat alá tartozna Bosznia, de hát a megállapodást nem lehet megkötni, mert egy sor feltételnek nem felelnek meg, ilyen módon a tagjelölt iránti kérelmet sem nyújthatják be. Tehát voltak éppen a nyugati Balkánon ez az utolsó ország ebben a folyamatban. A helyzet nem javult, Mi több, egy-két törvényt, fontos törvényt elfogadtak, mondjuk a cenzúra tilalmáról szóló törvény, elfogadták a költségvetést is, de a politikai pártok annyira széthúznak, és annyira személyes gyűlölségek határozzák meg a politikát, hogy nagyon nehéz ezt az államot egy össz, egységes államként fenntartani. Gondoljanak csak bele, 13 oktatási miniszter egy ekkora zsebkendőnyi országban. Hát milyen oktatási rendszer lesz ez? 167 miniszter van ebben az országban. Képzeljék csak el, 167 miniszter. Hát a föderáció teljes költségvetése a miniszterek meg a minisztériumok fenntartására megy el. Ez teljesen abszurd. A rendőrség kiépítésében segített az EU egy rendőrségi mix misszió kiépítésével, ezen felül a NATO, az Alteával még jelen van csapataival, még mi is jelen vagyunk, de ez nem segély az önsegélyezéshez. Nem akarok sokat panaszkodni. Öt perc múlva fontos vendég jön. Kérem, egyszerűen olvassák el a szöveget, keményebb megfogalmazást is elfogadhatok, hogyha javasolják, de azt gondolom, hogy elég keményen fogalmazok már ebben a szövegben most is. És sajnos ugyanazt mondom, amit az elmúlt évben is mondtam az országjelentésemben, hogy nem látok előrelépést. Márpedig ettől a fiatalok, egész egyszerűen az ott élő emberek szenvednek, akik előbb-utóbb külföldön keresik a boldogulásukat, az agyelszívás működik. Csak remélni tudom, hogy a jövőben jobb döntéseket hoznak, és sikerül gyökeret vernie a harmóniának. Ezért határozottan, még határozottabban kell fellépni, és az Európai Unió képviselőjének is nagyon határozottan kell fellépni. Ezzel a bizottság is tisztában van, és ezért nagyon remélem, hogy a nemzetközi közösség főképviselője egyszer visszavonul majd, és az emberek saját kezükbe vehetik saját sorsuk alakítását. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Ro. Köszönöm, Rócsek képviselő. Köszönöm, elnök úr, csak nagyon röviden. Nagyon keveset tudok hozzáfűzni ahhoz, amit Doris Pak mondott. Nagyon jó jelentés ez, de sajnos, sajnos nagyon szomorú olvasni ezt, ezt a jelentést. Valóban az EU csatlakozási folyamatban nem történt elmozdulás, szívesen látnánk nagyobb haladást, de ahogyan Doris mondta, maga a közigazgatási struktúra is nehézé teszi a csatlakozást, és hiába van konszenzus az EU csatlakozás fontosságáról, a lépéseket nem teszik meg. Néhány rövid észrevétel. Úgy hiszem, hogy egy-két módosított majd benyújt frakcióm, de csupán annyit szeretnék most hozzátenni a jelentés gazdasági részéről, érdemes volna talán a VTO tárgyalásokat is megemlíteni, ezzel kvázi pozitívan bátorítva a bosnyákokat a VTO tárgyalás folytatására. Azt hiszem a 27-es bekezdésre is igaz ez, amely megemlíti, hogy Füle biztos, és Puszis és Lagorgyi a külügyminiszterek találkoztak. Ezek pozitív példák, érdemes volna őket a jelentésben is kellőképpen kihangsúlyozni, annak érdekében, hogy boszny- bosnyák barátainkat bátorítsuk arra, hogy eh, ne veszítsék el a célt a szemük elől. Hiszen minnyáján azt kívánjuk, hogy sikerüljön az integráció. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ulrike Lunácsek, kérem, hogy rövider fogja magát. Köszönöm szépen. Már el kell, ezt képviselem árnyék jelentős tövéként, és meg szeretném köszönni Dorusz Paknak a jelentését. Ez egy kit jó jelentés, de sajnos nem egy optimista jelentés, de hát a helyzet ilyen valóban egyetértek azzal, amit Doris Pak mondott, a Daytoni megállapodás befejezte a háborút, de nem hozott békét. Hosszú távon nem, teret, nem teremtette meg a békét. És egy-két felvetés van, amelyről beszélni szeretnék. Egyrészt a gazdasági helyzetről. Joggal említik az ifjúságot érintő kérdéseket, de ugyanakkor a déleurópai válság eh, különösen érinti az országot, hiszen a valutájuk az euróhoz van kötve, és így nem tudják leértékelni a saját nemzeti fizetőeszközüket. Ez is egy probléma. Ezen felül pedig a bosznia-hercegovinai állampolgárok nehezen férnek hozzá az EU munkaerőpiacához, nehezebben tudnak munkát vállalni az EU-ban, mint olyan harmadik államok állampolgárai, akiknek az országok nem vesz részt a bővítési folyamatban. A, ott az ha, családon belül erőszak, illetve nők helyzete kérdését felvetném még a boszniai jelentés kapcsán. Ezen felül pedig a 9-es pontban Doris Pak a boszni hercegovinai struktúra egyszerűsítéséről, meg szükségességéről beszél, de úgy gondolom, hogy ezt az alkotmányos reform keretén belül kell végrehajtani. Nem elegendő egyentitást megreformálni, hanem minden egyes szinten, alkotmányos szinten végre kell hajtani a következetes reformokat. Aztán a 25-ös pont, nem mondanám azt, hogy az EU menekült rendszerének menekültügyi sokkal visszaélnek a bosznia-hercegovinai állampolgárok, de egy módosítót nyújtok be arra vonatkozólag, hogy kérjük a jelentésben a tagállamokat arra, hogy, bizt, hogy gyorsítsák fel a, menek, a menekültügyi eljárásokat a saját országaikban, ezzel tisztázva, hogy valódi menekülttel állunk-e szemben vagy sem. Köszönöm szépen, még egyszer mondom, az árnyék jelentős nevében köszönjük Doris Pak jelentését, és egy, előre tekintünk az együttműködés elébe. Köszönöm. Pompaloni asszony a DJ Enlargement eh, Head of Unitja kapja meg a szót. Köszönöm szépen. És köszönöm Pak asszonynak ezt a nagyszerű jelentést. A biztos nagyra értékeli a jelentésben található értékelést, elemzést, és egyébként az éves országjelentésben orsz, októberben a bizottság is hasonlókról szólt Bosz, Bosznia-Hercegovina kapcsán, és sajnos nem festettünk mi sem vidámabb képet, nagyon röviden, hiszen szólít az idő. Három fontos párbeszédet szeretnék kiemelni, melyet a bizottság jelenleg folytat Bosznia-Hercegovina Hercegovinával. Egyrészt a magas szintű tárgyalása a csatlakozási folyamatról, melynek fő célja, hogy az alkotmány reformját segítse elő, és amely megfelel az Európa, Emberi Jogok Európai Bírósága ítéletének. Ez egy ennek kapcsán a bosnyák politikusokkal intenzív tárgyalás folyik annak érdekében, hogy a boszniai szereplők maga maguk között kompromisszumot tudjanak találni. És így a parlament megfelelő törvényt hozva a stabilizációs csatlakozási megállapodás következő lépését megtehetnénk, mégpedig eh, Bosznia-Hercegovina hitelesen pályázhatna a tagjelölt státusért. Intenzíve zajlik a munka helyi szarajevói irodánkban, Füle biztos úr és Lady Ashton főképviselő asszony egy levelet küldött ki minden politikai szereplőnek, melynek célja az volt, hogy igyekezzenek minél sürgetőbben a szabályt elfogadni. Aztán van egy második szintű, magas szintű párbeszéd az igazságügy területén, a bőrcskói területen kerül sor áprilisban a következő találkozóra és itt például az EU jelentős segítséget nyújt a bosznia-hercegovinai jogállamiság képítéséhez. Pénteken pedig Bosznia-Hercegovinával és horvát külügyminiszterrel találkozott Füle biztos, ahol az összes határ ellenőrzéssel kapcsolatú kérdést vetettük föl, és igyekeztünk egy gyors megállapodást elősegíteni azon kérdésekben, amelyek nyitva állnak, és amelyek július 1 -e után károsíthatják Horvátország, Bosznia-Hercegovina helyzetét. Ez a találkozó nagyon sikeres volt, és eznek kapcsán bizonyos szövegek részében sem teszünk javaslatot pakkaszonynak. Pakkaszony említette az oktatást. Nos, a bizottság jövő évben a múlt évben kezdte az oktatás területén való tárgyalást, hiszen mélyen egyetértünk azzal, hogy az oktatás adja a helyzetből való kilábalás egyik zálogát, lehetőségét. Májusban pedig egy új munkacsoport kezdi el a párbeszédet a nemzeti közösségekkel az oktatás területén bevonva nem egy minisztert is, illetve mindegy minisztert, aki az oktatásért felel. Köszönöm. Köszönjük szépen. Pákasszony. Mit is kell Persze. Egy-két pozitív észrevételt is beszeretnék emelni a szövegbe, Rócsek kollégának mondom, hogy egy-két észrevétel van, de egész egyszerűen frusztrációmat kellett, hogy megosszam veletek, önökkel, de ezért a szövegben van egy-két pozitív elem. És egy témáról nem volt szó, a menekültek visszatéréséről. Vannak szervezetek, amelyek sok pénzt adtak a menekültek hazatérését segítendő, és biztosítanunk kell, hogy a polgármesterek a, azokon a helyeken, ahova visszatérhetnek, és vissza is akarnak térni, biztosítsák, hogy élet, megfelelő élet körülményeik legyenek, legyen villany, víz, stb. Ezen felül még megemlítem, hogy az egyetlen ország, ahova a koszovói állampolgárok nem utazhatnak be, Bosznia-Hercegovina, még Szerbiába is beutazhatnak a koszovói útlevéllel, Bosznia-Hercegovinában nem. Thank you very much. Köszönjük szépen. Szerettem volna még elmondani, hogy a módosítók benyújtásának határideje február 25. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Szeretném üdvözölni körünkben és mindenki nevében megköszönni a jelenlétét ír miniszterelnök helyettesnek, illetve kereskedelmi és külügyminiszternek, Iman Gilmore úrnak. Köszönjük neki, hogy eljött a szakbizottság ülésére, a külügyi tanácson vett részt, amit ma tartottak. És szeretnék a miniszter úrtól elnézést kérni. Brock úr, az elnökünk sajnos nem lehet velünk, ugyanis igen fontos ügyekkel kell megbirkóznia odahaza Németországban. Miniszter úr, tudomásunk szerint a napirend meglehetősen zsúfolt volt, a, megvitatták egyebek közt a mali helyzetet, ahol remélhetőleg a mali hadsereget támogató missziónk hivatalos indítása, és a partnerség érdekelne minket, hogy különösen Ukrajnában, Grúziában és Moldovában hogyan kezelték a helyzetet a külügyminiszterek. Itt az Európáért működő szövetség válságban van. Szóba került az iraki helyzet. Ezzel az állammal egy jelentős együttműködési megállapodást írtunk alá. A déli szomszédságban rendkívül aggasztó a helyzet, Szíriában, végül pedig a közel-keleti béke folyamat az izraeli választások eredményének fényében. Igen, sűrű volt tehát ez a napirend. A tanács következtetéseit olvastuk, és most szeretnénk öntől hallani, hogy hogyan is zajlott le ez a találkozó. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és kérem adja át eh, szerencse kívánataimat eh, Brock úrnak. Természetesen megértem, hogy helyi politikai ügyekkel kell megbírkozni. hiszen tudjuk, a politika mindig helyi szinten történik. A legutóbbi egy órában zárult le a tanácsülés, ami 9 óra 30 perckor kezdődött. Tehát meglehetősen hosszas vita volt ez. És örömömre szolgált, hogy eljöhettem ide a külügyi szakbizottságba, és hogy most megoszthatom önökkel a külügyek tanácsának mai ülése eredményeit. A mali politikai helyzettel kapcsolatos fejlemények, miután elfogadták a mali hatóságok is az úti tervet, illetve Brüsszelben február 5-én összeült a mali utakövető csoport, amelyet eh, Catherine Ashton főképviselő alelnök asszony vezetett. képzési misszió és képzési támogatás indult meg, és ez a közeljövőben is folytatódni fog. A tanács Malival kapcsolatban következtetéseket fogadott el. Ezek aláhúzzák az EU támogatásának fontosságát az utitev megvalósítására. A későbbi, az év folyamán lezajló választások során is támogatni fogjuk majd őket, és igen fontos a hadsereg civil kontrolljának megvalósulása is. A következtetések üdvözölték az utókövető csoport ülésének eredményeit, és érdeklődéssel várták Pilbax biztos úr által a fejlesztési miniszterek február 12-i nem hivatalos Dublini ülésén elfogadott következtetések megvalósulását. A támogatás mozgósításától a közös biztonság és védelmi politikán át az 50 millió eurós támogatás és az afizma át. A 2012-ben az ECO által a Száhának adott 172 millió eurós ide tartozik humanitárius segélyre, illetve potenciálisan 250 millió eurós fejlesztési támogatás is követheti ezt. Az EU tehát elkötelezett a demokrácia és a jogállam megteremtése mellett ebben az országban. A keleti szomszédság szintén fontos fókuszpontja volt a külügyek tanácsa tárgyalásainak. A keleti partnerségben előre haladottak a folyamatok a júliusi, illetve a novemberi Vilniuszi csúcs találkozóhoz képest. A társulási megállapodások és a szabadkereskedelmi megállapodások elmélyülése Örményországgal, Grúziával, és Ukrajnával igen fontos eleme a partnerségnek. Azerbajdzsánnal is tovább folytatjuk az erőfeszítéseinket. Igen fontos, hogy ez egy befogadó folyamat volt, és ez lehetővé tette azt, hogy a partnerországok is magukénak érezzék az eredményeket. Az informális keleti partnerségi megállapodásról, amit tbilisi tartottak múlt héten, Füle biztos úr számolt be. Eston külügyi főképviselő asszony képviselője is részt vett ezen. A Vilniuszi tanács előtt Füle biztos úr a civil társadalom képviselőivel, illetve a civil társadalom fórumaival, fórumával is találkozott. Ez emlékeztetett arra, hogy mennyire elkötelezett az Európai Unió a nyílt és befogadó folyamat mellett. A tanács következtetéseket fogadott el a keleti partnerséggel kapcsolatban is. A keleti partnerség országaiban a reformok üteme az együttműködés fokától függ. Vagyis azok fognak az EU-val való kapcsolatokból a legtöbbet profitálni, akik a leggyorsabban hajtják végre a reformokat. A Vilniuszi csúcs óta a tanács elkötelezett amellett, hogy rendszeresen visszatérjen az ügyre. Szíriával kapcsolatban a szír rezsim ellen a megszorítási intézkedéseket három hónappal meghosszabbítják, hogy a civilek védelmét jobban támogassák. Támogatjuk azt, hogy az ellenzéki erők, illetve a szíriai rezsim megegyezzen. Brahimi külön megbízott, szintén elkötelezett amellett, hogy megoldást, megbékélést érjen el az ellenzéki erők és az Assad rezsim között. A politikai és humanitárius aggályokkal is foglalkoztunk. Brahimi úr nyilatkozata valószínűleg a márciusi tanácsra marad. Az ebéd alatt beszéltünk arról, hogy hogyan lehetne intenzívebbé tenni az EU fellépését a közel-keleti békefolyamat tárgyaló partnerei közötti folyamatban. Az ilyen tárgyalások kedvező kimenetelével kapcsolatos EU-s álláspontot már többször hangoztattuk, és ennek egy két államos megoldásnak kell lennie. A második Obama adminisztrációval együttműködve egyértelműen el vagyunk kötelezve emellett. És a főképviselő, illetve a miniszterek is ezt szeretnék elérni. A tanács megbeszélte, hogy Irakban is egyre inkább romlik a politikai helyzet, mind a határon belüli etnikai és szekták közötti feszültség, illetve kívülről is a Szíriával való konfliktus okoz problémát. Az EU-nak és a tagállamoknak fokozniuk kell erőfeszítéseiket a stabilitás elősegítésére, és kihasználni azt a lendületet, amit az EU-Irak partnerség és együttműködési megállapodás elindított. Az ensz az Egyesült Királysággal, Törökországgal és az öbölmenti országokkal való együttműködés különösen fontos. A bizottság a jó irányítást szorgalmazza Irakban. 20 millió euró értékű program indul el még a nyár eleje előtt. Az emberi jogok és az oktatás a következő keretmegállapodás fókuszában lesz. Pibász biztos hangsúlyozta, hogy az EU, az ENSZ és mások milyen biztonsági kockázatokkal néznek szembe, hogyha Iraknak nyújtanak segítséget. Kiemelnék néhányat még a tanácsi következtetések közül, amit elfogadtunk. A DPRK-val kapcsolatban elítéljük a február 12-én zajlott nukleáris tesztet, és intézkedéseket mm, foganatosítottunk a a nemesfémek forgalmazását megtiltottuk, és az újonnan vert érmék és nyomtatott pénz érmék és papírpénzek forgalmát is korlátoztuk. Az ENSZ emberi jogi fórumát, illetve más releváns ENSZ szervezeteket az Európai Unió támogatja az univerzális időszakos felülvizsgálat elvéről is szó volt. Prioritásként jelöltük meg Szíriát, Sri Lankát, Iránt, Észak-Koreát, Myanmart és Fehér Oroszországot. A gyermekek, nők és fogyatékkal élők jogai, illetve a szexuális irányultság és a nemi identitás alapú diszkrimináció az ENSZ és az EU-nak is nagy aggája. Zimbabvéval kapcsolatban következtetéseket fogadtunk el, és új korlátozó intézkedéseket fogadtunk el, de az érintett entitások és személyek listája változott. Az alkotmányos folyamat változásának nyomán ösztönözzük az állam megerősítését, a politikai megállapodás és az útiter folytatása mentén. Az alkotmányos népszavazás lesz a következő, és ez megszüntetheti az EU korlátozó intézkedéseit egyes egyénekkel szemben. El vagyunk kötelezve ez országban a politikai fejlemények elősegítése mellett. Elnök úr, ezek voltak a legfontosabb következtetések a külügyi tanácsban. Köszönjük szépen, miniszter úr, ezt a beszámolót. Most megnyitom a szót a kollégák számára. Először Szalafranka úr kap szót. Igen, köszönöm, elnök úr. Köszönöm miniszterelnök helyettes úrnak ezt az átfogó és gyors beszámolót. Azt hiszem ez a közelmúlt leggyorsabb beszámolója volt ugyanis, ahogy ön is mondta, csak nemrég zárult le ez az ülés, és ezért nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk. Egy kérdésem lenne. A Szíriával kapcsolatos következtetéseket illetően a miniszterelnök helyettes úr azon kívül, hogy támogatjuk az Arab Liga és az ENSZ, illetve a Nemzeti Átalakulási Tanács munkáját, és a biztonsági tanács egyes tagjai Kína és Oroszország reakciójának fényében azt gondolja, hogy az emberi jogok fokozódó és már-már elviselhetetlen megsértését a nemzetközi közösség elé lehet-e vinni. A második kérdés pedig, hogy milyen szankciókat fog majd elfogadni a tanács Észak-Koreával kapcsolatban. A 2870-es ENSZ határozat értelmében autonóm szankciók léteznek. Tudná pontosítani, hogy miben állnak ezek a szankciók? És elnök úr, már be is fejezem, egyetlen kérdésem van még a Mali misszióval kapcsolatban. Itt a tanács azt a döntést hozta, hogy az ENSZ támogató, az EU támogató missziót ad a mali hadseregnek, és ennek egy része már meg is érkezett a fővárosba. A tanács közleménye alapján ez nyilvánvaló. De ennek nem az a célja, ennek a missziónak, hogy harcba bocsátkozzon. És azt szeretném kérdezni a miniszterelnök helyettes úrtól, hogy megvizsgálták-e a tanácsban azt, hogy ennek a biztonsági, ennek a missziónak milyenek a biztonsági feltételei. Ugyanis a jellege ennek az uniós missziónak nem volt számomra egyértelmű. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Danzsan úr. Köszönöm, elnök úr. Miniszterelnök helyettes úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk, és ilyen hamar közölte velünk a külügyi tanács eredményeit. Két kérdésem lenne. Az első Malit illeti. Biden alelnök úr két hete Párizsban járt, és a látogatás során bejelentették azt, hogy az AMISMA, ez az afrikai erő, ami mellett az Európai Unió igen hangsúlyosnak tartja az ország északi részének biztonságát, tehát ez az ENSZ békefenntartó hadtestévé fog válni. Ez pedig a felhatalmazás, a finanszírozás, a katonai részvétel tekintetén kérdéseket vet fel, és azt illetően is, hogy milyen mértékben támogathatja ezt az Európai Unió. Felmerült ez a téma, több láthatóságot kapott az, hogy mi lesz ebből a misszióból? A második kérdés pedig Szíriához kapcsolódik. Fabius urat, a francia külügyminisztert hallottam, ő azt mondta, hogy a fegyverembargó, amiről szó volt, az továbbra is fennmarad, de módosítani fogják. Annak érdekében, hogy a civil népességet könnyebben meg lehessen védeni nem tudom, hogy mit jelent pontosan ez a módosítás, és hogy technikai szempontból mit jelent ez. Hogyan változott tehát az álláspont az embargóval kapcsolatban? Köszönöm. Köszönjük szépen, Pareckis kolléga. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, arról szeretném kérdezni, hogy milyen a helyzet az Európai Unió igen összetett helyzetű szomszédországában, Fehér Oroszországban milyen a helyzet? Nyilván ön is tudja, hogy milyen erőfeszítéseket tesz az Unió azért, hogy a kritikus fontosságú elköteleződést megvalósítsa, és hogy milyen szankciókat alkalmaz, tehát a két megközelítés között egyensúlyozunk. Azt kérdezném, hogy hogyan kellene ezzel az országgal bánnunk a továbbiakban. Köszönjük szépen, Atkins úr! Köszönöm. Öröm önt újra látni. Az elnökségek egyik legjobb eleme, hogy külügyminisztereket láthatunk. Két kérdésem van, és elnézést, hogy ismét felhozom ezt a kérdést, de hát még mindig itt van velünk ez a probléma. Az egyik a közel-kelet. Mivel az izraeli választások eredményeként még mindig nem alakult meg a kormány, különleges helyzetben vagyunk, és talán a miniszterek tanácsa nyomást gyakorolhatna a palesztin telepek kérdésére. Nem szeretnék magával a kérdéssel kapcsolatban vitát gerjeszteni, de azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy fellépjünk, és azt szeretném kérdezni, hogy ön az elnökség részéről, vagy a főképviselő asszony tervezi-e, hogy ebben a pillanatban cselekedjen. A másik kérdés pedig az, hogy az Európai Unió részéről a kvartett résztvevői vagyunk, nem lenne -e észszerű egy ilyen ülésen is elmagyarázni azt, hogy mit is végez valójában a kvartett. Köszönjük szépen, Hunacek asszony. Köszönöm, elnök úr, és üdvözlöm a frakciónk nevében is a külügyi ügyek bizottságában. Két kérdésem van, az egyik Szíriával kapcsolatos. Lehet, hogy nem hallottam mindent, amit ön mondott, de a médiában is megjelent az a vita, hogy a szankciókat megszüntetik annak érdekében, hogy hiszen egyen, egyes országok ezt szerették volna, tehát hogy a lázadóknak segítsünk ezzel. Elmondaná, hogy hogyan zajlott ezzel kapcsolatban a vita, mely országok, mely megközelítést támogatták, és így tovább végül is született egy döntés, hogy a szankciók fennmaradnak, vagy nem, de szeretném tudni, hogy hogyan zajlott. A második eh, kérdésem Ukrajnát illeti. Itt eh, padhelyzetben vagyunk. Lát-e a közeljövőben eh, kitörési pontot? Ugyanis jelenleg nem mozdulunk sem erre. Zaj, folyt erről vita? látja, hogy lát bármi esélyt arra, hogy az események fejlődnek valamerre a következő hetekben? Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérem a miniszter urat, hogy reagáljon a felszólásokra, és utána következik a második kör kérdés. Miniszter úr. Thank you, Mr. President. Um, Köszönöm, elnök úr. Először hadd válaszoljam meg a Szíriával kapcsolatos kérdéseket. Szalafranka úr tette fel ezeket. Danzsan úr illetve Lunácsek asszony. Először is a Nemzetközi Büntetőbíróság álláspontjával kapcsolatban az egyik következtetés, amely elhangzott, az az volt, hogy az Európai Unió továbbra is nagyon aggódik az emberi jogok széles körű és nagyon mély és megsértése miatt, amik a Nemzetközi bizottság szerint emberiség elleni bűnök, illetve a háborús bűnök fogalmát is kimeríthetik. Az ENSZ biztonsági tanácsa és az EU felkéri az EU, hogy azonnal lépjen és reagáljon, és akár a Nemzetközi Büntetőbírósághoz is utalja ezeket az ügyeket, amelyre egyébként a svájciak felkérték egy levélben a biztonsági tanácsot. Hiszen emberiség elleni és háborús bűnöket éltek felfedezni. Tehát van konkrét utalás a szíriai helyzetre, illetve a Nemzetközi Büntetőbíróságra is. A szankciókkal kapcsolatban. A meghozott döntések elsősorban arról szóltak, hogy a jelenleg is létező szankciók Szíriával kapcsolatban kiterjesztésre kerülnek még három hónapra. Felmerült az a kérdés, és hát igazából nem is azzal kapcsolatban, hogy a fegyverembargót töröljük. A fegyverembargó nem lett törölve, a fegyverembargó marad. De azt sikerült tisztázni, ami egy a szankciókban szereplő feltételhez kapcsolódik, hogy a nem halálos katonai felszerelések használata például a humanitárius segítségnyújtásra és a civilek megsegítésére az maradhat. Ez egy tisztázó megjegyzés volt a vitában, hogy a nem halálos, tehát nem gyilkolásra, ölésre való katonai felszereléseket lehet használni, amennyiben szükség van rá, arra, hogy javítsák a civilek biztonságát ezek használatával. De a külügyi tanács következtetései nyilvánvalóvá tették, hogy ez nem jelenti azt, hogy a fegyverembargót bármilyen szinten is könnyítették vagy eltörölték volna. Málival kapcsolatban. Kaptunk tájékoztatást bizonyos tagállamoktól, illetve az Európai Bizottságtól is a biztonsági helyzetre vonatkozóan, illetve a mali humanitárius helyzetről is. A francia katonai fellépés Maliban több mint négyezer fővel folytatódik több EU-s tagállam is támogatja, valamint más nemzetközi szereplők is. A MIZMA párhuzamosan több mint 4000 főt bevett szintén, és több mint 2000 fő érkezett Csádból is, akik az afizma ö, parancsnokaitól függetlenül vannak itt jelen. A terrorista csoportoktól szeretnék meg szabadítani Malit a mali és francia csapatok. Gaol és Kidál területén már sikerült előrelépni, de vannak olyan terrorista csoportok, amelyek terrorista háborús eszközöket vetnek be. A keleti szomszédsággal kapcsolatos kérdés, amit Palecki úr tett fel, Illetve Luna csak asszony is igen felvetette a keleti partnerség kérdését, Belaruszt és Ukrajnát említették. Itt a jelentős dolog az volt, hogy sikerült nagyon elmélyült tárgyásokat folytatni a júliusi miniszteri tanács nyomán, illetve a novemberi tárgyalások nyomán előre tudtunk lépni külügyi tanács főleg amiatt aggódott, hogy először is nagyon fontos, hogy megfelelően fel kell készülni a Vilniuszi csúcsra. És a mostani megbeszélés éppen ennek a előkészítésnek a jegyében zajlott. De azt is vizsgáltuk, hogy a következő időszakban a keleti partnerségnek milyen jelentősége kell, hogy legyen, és milyen támogatást kell, hogy nyújtsunk a keleti partnerségben résztvevő országoknak. Ez függ ezen országok európai perspektívájától, hogy ők hogyan látják saját magukat, milyen irányba szeretnének tovább haladni. Függ attól a kérdéstől is, hogy mennyire tud elmélyülni és átfogóvá válni velük a szabadkereskedelmi egyezmény, függ genek ezek a demokrácia, emberi jog és jogérvényesülése kérdéseitől is. Minden egyes országban más a helyzet. Nincs kettő hasonló helyzet az összes keleti partnerségi országot figyelembe véve. Tehát mindenhol nagyon más a helyzet. És a tanács vissza fog térni rendszeresen ezen országok helyzetének megvitatására. A közel-kelet és Atkins úr kérdése. Az ebéd alatt a közel-keleti békefolyamatról folytatott vitában azt mondtuk, hogy ez egy, ez egy lehetőség, egy megnyíló ablak az USA elnökválasztás után lesz egy lehetőségünk arra, hogy bizonyos előrehaladás lépjünk el a közel-keleti béke folyamatban. Azt hiszem, hogy bátorító volt az, amit hallottunk John Kerry-től, az új külügyminisztertől, hiszen ő rendkívül érdeklődik a közel keleti iránt, és Obama elnök úr is tervezi, hogy talán március folyamán ellátogat Izraelbe. Nagyjából ebben az időszakban. Tehát most van lehetőség az Európai Unió számára, hogy nagyon proaktívan előre dolgozzon másokkal együtt, és megpróbáljunk egy rendezést mm, előkészíteni a közel-keleten, ismét megnyitni a tárgyalásokat. Nyilván figyelembe kell vennünk a kvartett szerepét is, és azt, hogy ez hogyan illeszkedik abba, hogy milyen típusú tárgyalásokat tudunk majd kezdeményezni. Blair úr meghívásának a lehetőségéről nem beszéltünk, hogy őt esetleg meghívnánk a külügyi tanács tárgyalásaira. Brahimi doktor úr meghívása már megtörtént, talán a márciusi ülésünkön eljön és megvitatja velünk a szíriai helyzetet. Kihagytam-e valamit? Ha igen, akkor bizonyára emlékeztetni fognak rá. Elnök, köszönöm szépen, miniszter úr, következhetnek a további kérdések, először Pöttering úr. Külügyminiszter úr, nem irigylem az ön munkáját, hatalmas a világ, és a problémák is nagyon sokszínűek, sokrétűek, éppen ezért csak egy kérdésem van. Úgy gondolom, hogy minnyáján hálása kell, hogy legyünk Franciaország elnökének, hogy Maliban a cselekvés mezeire lépett. De nem gondolja, hogy egy ilyen katonai fellépés sokkal inkább az Európai Unió feladata volna, és ön mellett ül egyébként a külügyi szolgálat főtitkára, az által nagyra értékelt PMIVO. Tehát kérdésem az, hogy gondolkoznak-e azon, hogy olyan struktúrákat hozzanak létre az Európai Unióban, amelyek lehetővé teszik, hogy az olyan kihívásokra, mint amelyekkel Maliba most szembenéztünk, és amelyre hál' Istennek a francia elnök választ adott, az Európai Unió adjon saját hatáskörben választ. Milyen tervek vannak ez ügyben? Thank you. Köszönöm. Rócsek úr. Köszönöm. Miniszter úr, hadd maradjak még a közel-keleten. Ön azt mondta, hogy legyünk proaktívak, és tökéletesen egyetértek önnel, mert hogyha van egy ilyen lehetőség, például most az, hogy Obama elnök úr a második terminusát tölti, ki kell használni. De gondoljuk a Hezbollahra is hiszen az amerikai barátaink nyomást gyakorolnak ránk, még a kongresszusi kollégák is arra, hogy a bolgár hatóságok előzetes eredményei alapján, amik a burgaszi gyilkosságokat illetik, lépnünk kell hogyan látjuk ezen események fényében a Hezbollah szerepét? Köszönöm, Tenok úr. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, miniszter úr. Lunácsák asszony már említette, de a Ukrajna, a Vilniuszi csúcs és a keleti partnerség látja-e annak a lehetőségét, hogy a társulási szerződést és a szabadkereskedelmi egyezményt esetleg Ukrajnával majd aláírjuk, vagy erről jelentős előrelépést tegyünk. Rendszeres kapcsolatban vagyok egy ö, igazság Zimbabvénak nevű szervezettel, amely a Mugabe rezsim alatt kárt szenvedett gazdákat próbálja lábra állítani. A jövőben, amikor a szankciókat bizonyos rezsimek ellen felülvizsgálják, meg fogják-e az ő tapasztalataikat is hallgatni. A Hezbollával kapcsolatban szintén lenne egy kérdésem, a bolgár atrocitások után értem, hogy Írország kormánya hagyományosan ellenzi azt, hogy a Hezbollahot terrorista szervezetnek bélyegezzük, de ennek az indoklását is ö, hallottam már, hogy a katonai szárny és az úgynevezett politikai civil szárny között különbséget akarnak tenni, de a Hezbollah maga sem tesz ilyen ö, megkülönböztetést a saját parancsnoki rendszerében sem. Ez egy egységes szervezet, tehát kérem, mondj, magyarázza el, hogy miért nem tiltja még az önkormánya be a Hezbollahot, mint ter- terrorista szervezetet. Elnök, köszönöm. Van-e még ö, képviselő, aki kíván hozzászólni? Amennyiben nincs, akkor a miniszter urat kérem meg, hogy reagáljon az elhangzott kérdésekre. Ah, e- excuse me for a follow-up question by Mr. Danjean. És még Danjean úrtól egy kérdés. Szeretnék visszatérni a az előző kérdésemre az afrikai haderők és a mizma-afizma átalakítása egy ENSZ égisze alatt működő békefenntartó hadtesté. Ezzel kapcsolatban hol állunk? Miniszter úr, öné tehát a szó. Hadd kezdjem a Máli kérdése. Mindjárt kezdetben szeretném elmondani, és talán már a korábbiakban is el kellett volna mondanom, hogy nagyon jelentős előkészületek történtek egy Európai Uniós képzési misszióra. Contre tábornok urat Franciaországból neveztük ilyen misszió vezetőjének, Január 29-én egy konferenciára került sor, amely megtervezi a Mali haderő áprilisi kiképzésének a folyamatát. Több mint 200 vezetőt szeretnének, vagy tisztet a Bamakói főhadiszálláson kiképezni logisztikára, stb. más területekre. Kulikoróban lesz a kiképzőtábor, ez körülbelül Bamakótól 60 kilométerre északra található. Az Európai Uniós tagállamokkal nem sikerült az előkészületeket időben lezárni, most a lehető leggyorsabban próbáljuk ezt helyesbíteni, és gyorsan befejezni, hogy a katonai eszközök, amikre szükség lesz, a helyben elérhetőek legyenek, és megkezdődhessen a képzés. Az a kérdéssel kapcsolatban, hogy a máli helyzetre adott reakció Európai Uniós felelősség kellene, hogy legyen, vagy kötelezettség, vagy pedig az egyes tagállamok vállalják ezt a felelősséget magukra. Azt hiszem, hogy az egyik tényező, amit figyelembe kell venni, az a hirtelen fejlemény, hogy ilyen hirtelen tört ki és eszkalálódott a válság. És Franciaország olyan helyzetben volt, hogy gyorsan fel tudott lépni. Éppen azért, mert a jelen a helyszínen állomásoztak Csád, Szenegál és Elefántcsontpart területén fegyveres erői. Az Európai Uniós struktúrák jövőjével kapcsolatban a védelmi területen ez egy nagyon folyamatos vita, és világos az, hogy a Maliban történt események és az itteni tapasztalataink hozzá fognak járulni ehhez a vitához. A mári helyzetet most sürgősen kezelni kell, a saját jelentősége miatt. Remélem, hogy Pötering úr részben meg tudtam válaszolni a kérdését. Tehát itt egy szélesebb körű kérdésről van szó, ami egy hosszabb vitát igényel, mint amennyit most egy ilyen gyors reagálást igényző helyzetben le tudnánk folytatni. A Burgas kérdése és a Hezbollah. A tanács kapott tájékoztatást a bolgár külügyminisztertől arról, hogy a nyomozásnak milyen eredményei, előzetes eredményei vannak a burgaszi támadás nyomán kezdett vizsgálatról van szó. Több képviselő is feltett ezzel kapcsolatban kérdést, például Tenok úr. Azt hiszem elfogadták azt, hogy az Európai Unió rendkívül fontos, hogy továbbra is bátorítsa a libanoni hatóságokat, hogy dolgozzanak együtt Bulgáriával és az elkövetőket, állítsák az igazságszolg- állítsák igazságszolgáltatás elé, az európai partnerekkel együttműködve lépjenek fel a terrorizmus ellen, és Mikati miniszterelnök úr készségessége ebben az esetben rendkívül üdvözlendő. A tájékoztató során a tanács előtt a bolgár külügyminiszter azt is elmondta, hogy az ő értékelése szerint hogy áll a vizsgálat. Azt mondta, hogy amikor újabb lépésekre, újabb előrehaladásra kerül sor, akkor vissza fog térni hozzánk és beszámol erről, és akkor le tudjuk vonni a megfelelő következtetéseket ebből az ügyből. Ma nem folytattunk a külügyi tanácsban vitát arról, hogy a Hezbollát milyen címmel illessük. Tenok úr, azt hiszem, hogy az az utalás, amit ön tett az én kormányom véleményére, bizonyára tudja, hogy én most itt jelen pillanatban nem a kormányomat képviselem, hanem a tanács elnökségét. De azt hiszem, hogy érdemes figyelembe venni a jelenlegi helyzetet, a libanoni helyzetet is. E kérdés megítélésében Libanon kritikus fontosságú helyzetben van ebben a régióban, és különösen kritikus a fontossága a jelen időszakban, amikor látjuk, hogy mi történik Szíriában. De tudom, hogy a médiában tűnődtek arról, hogy most a Hezbollah jellemzéséről fogunk vitát folytatni itt, erre nem került sor. Hanem majd amikor a bolgár külügyminiszter egy jövőbeni ülésen visszatér erre a kérdésre, akkor fogunk majd erről beszélni mi is. Ukrajnával kapcsolatban volt egy nagyon értékes ülés, ahol a külügyi tanács eh, találkozott Ukrajna külügyminiszterével. Az akkori megközelítés az volt, hogy többet többért. Például a szabad kereskedelmi egyezményvel, társulási egyezményről szóló tárgyalások attól függenek, hogy a keleti partnerségben megfogalmazott elvárásainkat hogyan teljesítik, és milyen megközelítést alkalmaznak ezzel kapcsolatban az ukrán fél részéről. Azt hiszem, hogy az Európai Uniónak az a gazdasági mm, ható ereje, amivel például előrelépést tudunk ösztönözni a jogállamiság javítása érdekében, ez hatékony lehet, de ösztönözni kell akkor tudjuk ösztönözni ezeket a tagállamokat, hogyha van európai, ezeket az államokat, hogyha van európai perspektívájuk. Hogyha az európai perspektívát szem előtt tévesztik, akkor a meggyőző erőnk jelentős mértékben csökkenni fog az emberi jogi területen. Persze, mindannyian azt szeretnénk látni, hogy sokkal gyorsabban történnek a változások, mint ahogy eddig láttuk és nagyon komoly aggájaink vannak a jelenlegi helyzettel kapcsolatban, Ukrajnában is és Belarusban is. Zimbabwe tánok úr vetette fel, a zimbabwei szankciókkal kapcsolatos döntés azon alapul, hogy valami előrelépést sikerült ott elérni. A külügyi tanács reagál arra, hogyha azt tapasztalja, hogy előrelépés történik, és a szankciókat arra használja, hogy ösztönözze ezeket a haladó dolgokat, ösztönözze az előrelépést. Hogyha sikerül előrelépést elérni, akkor könnyítjük a szankciókat, ezzel jutalmazzuk az erőfeszítést. De ez egy folyamat, ami nagyon kimértnek kell lennie, és amelyet folyamatosan felül kell vizsgálni. Úgyhogy a tanács vissza fog térni a helyzet értékelésére Zimbabwe kapcsán is. És Danzsán úr és az afizma felől egy ENSZ békefenntartó haderő felé való elmozdulás, ez időbe fog telni, és biztonsági tanácsi határozatra is szükség lesz hozzá. Valamint arra, hogy világos mandátummal felállítsanak egy haderőt. Ennek még nagyon az elején járunk ennek a folyamatnak. A mali elnök csak most írta Ban ki hogy beleegyezését adja ezen haderő felállításához jelen pillanatban a prioritása az az ország stabilizálása. Köszönöm. Köszönjük szépen. Van-e bárkinek kiegészítő kérdése, hozzászólása? Miniszter úr, úgy tűnik, hogy mindenki kíváncsiságát kielégítette válaszaival. Köszönjük szépen ezt. Köszönjük azt is, hogy eljött mégpedig ilyen rögvest a külügyi tanácsülés után. Reméljük a jövőben is eljön, és minden jót kívánunk Önnek erőfeszítéseiben. Köszönjük!